Köszönöm szépen, kedves kollégák, akkor elkezdeném a mai ülést. A napirend tervezettel kezdenénk. A múlt héten egy öm, levelet küldtünk el mindenkinek az Albertini jelentésről. Bonjour. a 291-es cikről szóló szavazás, tehát a mai délután következik be, három órakor. A, a biztonsági meghallgatás előtt kerül erre sor. Még egy dologról szeretném önöket tájékoztatni. A holnapi napon 11 órától 12 óráig Kirgizisztárról fogunk vitázni, és ezen megjelenik majd Pierre Morel, aki a közép-ázsiai Európai Uniós külön megbízott még egy dolgot szeretnék mondani, egy új ponttal egészült ki a napirendi pont. Ma délután 6 órakor kerül sor erre a plusz pontra. A Robert Cooper jelenik majd meg ezzel kapcsolatban, a külügyi főigazgató, és a június 14-i külügyminiszteri tanácskozásról fog majd beszámolni. Ha ezzel kapcsolatban nincs semmilyen észrevétel, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendtervezetet. Nincs tehát ellenvetés. És úgy látom, hogy az április 27-28-e és május 17-i ülések jegyzőkönyvével kapcsolatban sincs semmilyen ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Következik Peter Fifth úrral az Európai Unió koszovói külügy, különleges megbízottal az eszmecsere. Itt ül a balomom. Tehát, mint említettem, Koszovóban külön megbízott ő, és nagyon érdekel minket, hogy mi a helyzet Koszovóban. Fész úr jelenlét egyébként megegyezik, illetve egybevág az utána következő napi rendi ponttal, tehát egy új állásfoglalás elfogadásával, amely Koszovóról szól. Az elmúlt hónapokban nagyon sok fejleményre került sor. Koszovóban nagyon komoly reformokat fogadtak el, de még néhány aggályunk megmaradt a kormány fellépésével kapcsolatban. Az igazságügyi ágazat reformja és a korrupció elleni harc továbbra is prioritást képeznek. Ezeken, ezekben az ág, ezeken az ágazatokon történt ugyan az előrelépés, de ez nem kielégítő. Az EULEX ben a vám rendőrség, vám hatósággal kapcsolatban megfelelő előrelépés történet, de a korrupció elleni harc, illetve a háborús bűnösök felderítése, az ő bírósági eljárásaik ügye még nem valósult meg tökéletesen. Olyan igazságügy, vagy igazságszolgáltatásra van szükség, amely mentes a politikai nyomástól. Fél év van hátra a választásokig, és megkérdezzük, megkérdezzük arról a itt megjelent külön megbízott urat, hogy jelenleg hogyan áll a helyzet Koszovóban, a koszovói e, új jogkörök, koszovóiak képesek -e látni az új jogköröket, fölkészültek-e a választásokra. Ezek lennének a legfontosabb kérdések, és e, nagy érdeklődéssel hallgatjuk majd önt, Faith úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Harmadszor hívtak meg körükbe, amióta kineveztek posztomra. Ez 2008. februárjában történt. Ez világos jele számomnak arra, hogy önök komolyan érdeklődnek a Nyugat-Balkán problémái iránt. Úgy gondolom, hogy a parlament komolyan hozzájárul ahhoz az általános megközelítéshez, amelyet az Európai Unió Koszovó kapcsán igyekszik érvényesíteni. És nyilván én is támogatom az önök munkáját minden lehetséges módon. Ami a jövőt illeti, nagyon eseménydús időszakot várhatunk, Először is beszeretnék számolni a legutóbbi idők fejleményeiről, amióta utoljára jártam önöknél azóta, hogy mi történt. És utána pedig felvázolnám a következő hónapok legfőbb eseményeit, kihívásait. Ugyanakkor bármit is mondok, az nem lesz teljes mindaddig, amíg nem mondhatjuk azt, hogy a Lisszaboni szerződés hatályosulása ezen a területen is érvényesül, és meg nem jelenik a Nemzetközi Bíróság ítélete. A következő időszak eseményei nagyon nagy odafigyelést igényelnek. De biztató jelek is vannak, a regionális fejlődés úgy néz ki, hogy lendületet kap. Koszovót Urika Lunacek asszony jelentésével közösen próbáljuk most értékelni. Amióta őt is kinevezték erre a posztra, folyamatosan együttműködünk, és ő is nagyon elkötelezett szakértője ennek a témának. Tehát rá is fogok utalni. Elnök úr, Koszovó ö, jogállami intézmény rendszerének megalkotása, az európai perspektíva felvázolása a fő prioritásom munkám során. Koszovó nem tért le a helyes útról, voltak ugyan zökkenők az utóbbi hónapok során ezen az úton, de nem szabad elvesztenünk szemedől azt a szempontot, hogy Koszovó eltökélten az EU felé tart. Tavaly novemberben Koszovó választásokat ha tartott, a függetlenségi nyilatkozat óta az első választásokat. Parlamenti választásokról van szó, és polgármesteri posztokról. Ezt nemzetközi segítséggel, de már a koszovói hatóságok szervezték meg a kapacitásépítés keretén belül és ezek a választások a demokratikus részvételi demokráciának kialakításához történt első fontos lépésnek minősülnek. A választások így megfeleltek a nemzetközi normáknak, ugyanakkor nem szabad azt sem említetlenül hagynunk, hogy voltak azért itt is bajok, apró helyi hibák. Engedjék meg, hogy felhasználjam ezt a mai alkalmat arra, hogy megköszönjem Önöknek, hogy pozitívan válaszoltak felkérésemre, és elküldtek egy választás megfigyelő küldettséget Koszovóba. Az Európai Parlament jelenlétét a koszovói hatóságok nagyra értékelték, és a nemzetközi ellenőrzés minősítési normáit is emelte a jelenlét és a transzparenciához is hozzájárult. Örülök, hogy széles körű nemzetközi megfigyelés alatt álltak a választások, és kialakult végre az európai választás megfigyelő hálózattal való állandó kapcsolata a koszovói hatóságoknak. Az Európai Bizottság is szakértői delegációt küldött a választások idején Koszovóba, és ezek az erő, ez együttes erőfeszítések ö, várhatóan hozzájárulnak majd ahhoz, hogy sikerül megvalósítani azokat a jobbítási céljainkat, amelyekről most fogok önöknek beszámolni. Az általános választásokra jövőre kerül sor és az én irodám folyamatosan támogatni fogja helyi erőket ennek lebonyolításában. A jelenleg kormányon levő koalíció, amelynek a összetétele most megváltozott, és többek között egy európai integrációs miniszterrel is bővült ez a kormány, nézve az a benyomásom, hogy ez az új csapat végre már úgy tűnik, hogy felkészültem végzi a koalíciós kormányzási munkát, új lendületet vett a munka, és hajlandó képesek lesznek a reformok levezénylésére. Új önkormányzati rendszer van Koszovóban. A választások lehetővé tették, hogy a civil társadalom széles körülön részt vesz, vegyen ezek kialakításában. Srebrenica, Kokokravac és vanjuk önkormányzatai, és a Srebska önkormányzat mind választott testületek immár. Hála a választók részvételének, a választók hajlandóságának a részvételben. A, az önkormányzati szervezetek felálltak, és a választók reménységeit most elkezdik megvalósítani. Különösen Veszenyicában fontos ez, ahol az új önkormányzat jelentős infrastruktúrális, illetve helyreállítási munkálatokat kezdett. Tegnap alakult meg, pont tegnap a pártesi önkormányzat, a helyi választásokat tegnap előtt tartották, vasárnap pontosabban. 62%-os nagyon magas volt a részvételi aránya választásokon, és ez egyértelműen mutatja, hogy a koszovói szerb lakosság élni kíván demokratikus jogaival, a decentralizáció adta lehetőségekkel és az alkotmányban megfogalmazott értékekkel. Mik ezek? A szabad, demokratikus multietnikus ország víziója szerepel most már az alkotmányban, egy olyan országi, amely minden etnikumnak egyaránt hazája. A pártesi választások megmutatták, hogy megváltoztak a körülmények. Korábban a pártesiek az unmikkel, a prisztinai hatóságokkal nem voltak hajlandók együttműködni, most pedig itt volt a legnagyobb arányú a választási részvétel. Tehát elkezdődött végre az együttműködés kora, a bolykott kora helyett, és egyre több koszovói szerb kész arra, hogy kézbe vegye a saját sorsát demokratikus módon. Ugyanakkor sok koszovói szerbnek nyilvánvalóan továbbra is az a fő vágya, hogy, hogy Pristina egy ö, nagyon jól működő önkormányzat legyen, ez persze még nem valósult meg, mert ahol a szerbek szponzorálják a struktúrákat, ezek általában még mindig párhuzamosan működnek a legitim választott helyi szervezetekkel. Néhol sikerült megtalálni a módus vivendit ezek között, máshol azonban még továbbra is megy a birkózás ezek között. Ugyanakkor a finanszírozás és a kompetenciák egyértelmű odautalása az újonnan választott önkormányzatokhoz működni fog, még hogyha jelenleg nem is hát zöggenőmentes az átállás. A probléma bonyolultsága ellenére és a demokratikusan választott helyi önkormányzatok működésében mutatkozó problémák ellenére meggyőződésem, hogy a helyi választások áttörést jelentenek és megteremtik az alapot egy multietnikus koszovói társadalom megalkotásához. Most már nem az a kihívás, hogy meg kell teremteni a helyi önkormányzati szervezeteket a koszovói szerbek számára, hanem az, hogy sikerüljön fenntartani azt a lendületet, amelyel ezeket megteremtettük, és egyre több kompetenciával ruházzuk föl ezeket a legitim szerveteket a helyi politizálás kompetenciáival. A jövőben illetve most előadásom során szeretném önök elé tárni, hogy konkrétan mit jelent ez a politikai gyakorlatban. Elnök úr, az életkörülmények nyilvánvaló javulása az új önkormányzatokban várhatóan a koszovói szerbek is, szerbeket is meggyőzi arról, hogy érdemes együttműködni. Ez különösen Észak-Koszovóban volt eddig probléma. A következő időszakban igyekszünk mi is kezet nyújtani e közösségnek, ez lesz a legnagyobb prioritásunk. A jelenlegi helyzet Észak-Koszovóban még nem stabil. Szociogazdasági értelemben vett stagnáció, politikai ignorancia, a végrehajtás hiánya, a korrupt közigazgatás jelei mindenhol sajnos még láthatók. Ez ennek azonban véget kell vetni, mert ha ez a régió európai jövőről álmodik, akkor minden koszovói polgár megérdemli azt, hogy ö, rendezettebb, legálisabb körülmények között élhessen, alakíthassa életét, és induljon el a jólét felé. Hogy lehetséges-e ez egyáltalán, arra Koszovó most a mintapélda, az állatorvosi ló. Megközelítésünk két pillérre épül. Először is jelentős módon szeretnénk a koszovói hatóságoknak támogatást nyújtani abban, hogy megfoghatóan hatékony helyi kormányzási feladatokat tudjanak ellátni. A második pillér pedig az lesz, hogy segítjük valamennyi koszovói etnikai közösség önkéntes és aktív részvételét a politikában. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi közösségnek ez a legfőbb felelőssége, hogy ezt segítse. A nemzetközi közösségen belül nyilvánvalóan az EU az egyik legfontosabb szereplő. Az EU jelenléte a diszkriminációmentesség elvére alapul, vagyis kimondjuk, hogy Koszovó egységes ország, az Európai Unió így fog Koszovóval tárgyalni, minden célját ilyen alapon kívánja megvalósítani. És ilyen alapon kívánja az EU elérni azt, hogy a jogállamiság rendszere, a gazdasági, társadalmi ö, körülmények, a közösségek közötti kapcsolatok fejlődjenek. Garantálhatom önöknek, hogy minden intézkedést, amelyet meghozunk, azokat testre szabjuk, a helyi igényekhez igazítjuk. Az EULEX Jelentős előrelépést ért el például a vám, a rendőrségi és igazságvégrehajtási területeken. Az összekötő irodánk számos jelentős projektet vezényelt már le. Az EU jelenléte egyre láthatóbb. Létrehoztunk egy EU tájékoztató központot és egy információs irodát. Az én kérésemre Mikel Gifoni úr, az olasz nagykövet vállalta az EU erőfeszítésének helyi koordinálását. Elnök asszony, elnök úr, most a koszovói hatóságok működéséről szeretnék szólni. A jogi és intézményi keretrendszere ennek a működésnek folyamatos változáson megy át, ugyanakkor ö, ö, egyértelmű javulás mutatkozik. Az igazságszolgáltató szerveknek azonban még meg kell erősödniük, és a koszovói jognak megfelelően kell eljárniuk. A koszovói nemzetgyűlés végre megfoghatóan ö, gyakorolja felügyeleti jogkörét, és Ilyen értelemben nagyon fontos az Európai Parlament segédnyújtása is. Ma délután fogok egyébként részt venni a harmadik Európa Parlament, Koszovói Parlament vegyes bizottsági ülésen. Folyamatosan kapcsolatban állok a Koszovói Nemzetgyűlés elnökével, és figyelemmel kísérem a jogalkotási programját ennek a parlamentnek. Nos, miben is a Koszovó európai jövője? Koszovó eltökélten halad Európa felé. A tavalyi jelentés megmutatta, rámutatott, hogy Koszovó jelentősen javította politikai és adminisztratív közigazgatási kapacitását a reformoknak köszönhetően. És ez az értékelés kiegyensúlyozott, a bizottság ö, alaposan megvizsgálta a körülményeket, és ez a pozitív jelentés további lendületet adott a koszovói hatóságoknak ahhoz, hogy folytassák az EU-hoz való közeledést. Amikor a koszovói vezetőkkel találkozom, akkor egyre érezhetőbb ki domborodik egyre jobban a vezetők elkötelezettsége ezen jövő mellett. Ugyanakkor a lelkesedés nem helyettesíti, helyettesítheti az odafigyelést, a fenntartható megoldások intelligens megalkotását, és főleg a megalkotott jog végrehajtását. A végrehajtás területén konzekvenciára van szükség, és nem lehet hibákat elkövetni. Koszovó gazdasági fejlődése, hát enyhén szóval még gyenge lábakon áll. Koszovónak nem jó az imidzse a világban, nem tekinti senki sem gazdasági értelemben a lehetőségek országának. Ugyanakkor a globális válság hatása ö, szerencsére nem volt jelentős Koszovóban, és hogyha megtörténnek azok a fontos gazdasági pénzügyi reformok, amelyekre már régóta szükség van, akkor ez is megváltozhat. Hosszú távú pénzügyi tervezésre van szükség. Ennek az útjában áll azonban egyelőre a külföldi befektetők hiánya, és a kormányzás gyengesége, a korrupció elterjedtsége, és hát a nagyon gyakori jogsértések. A koszovói hatóságok egyértelműen hitet tettek amellett, hogy kezükbe veszik a folyamatokat, és ösztönzik az átállást. Néhány konkrét pozitív lépésről már beszámolhatunk. Felálltak az antikorrupció ellenes testületek, de még látnunk kell, hogy konkrétan mit sikerül ezeknek elérni. Csak a valódi változások változtathatják meg Koszovó imidzsét is a világban. Nyilvánvalóan láthatóak most már a változás jelei. Például a Pristinai repülőteret sikeresen ö, privatizálták egy teljesen korrekt eljárásban. Ez azt mutatja, hogy Koszovó, a koszovói hatóságok képesek már együttműködni a nemzetközi üzleti világgal. Az EU felelős szerveivel együtt, vagy révén az EU folyamatosan erősíti jelenlétét Koszovóban, és igyekszik részt venni a korrupció ellenes és a szervezett bűnözés ellenes harcban. Az Európai Bizottság, az EULEX a koszovói reformok időtervével összhangban segíti a koszovói hatóságokat abban, hogy meghozzák azokat a jogi és intézményi intézkedéseket, amelyekre szükség van. Különösen fontos az, hogy Koszovót összhangba hozzuk a nemzetközi jogi normákkal, a koszovói joganyagot. A korrupció sajnos magas szinten is jelen van, és sok EULEX erőfesítés alól kihúzta a talajt. Az EU azonban folyamatosan azt az üzenetet közvetíti, hogy senki nem vonhatja ki magát a jog hatája alól, az a nagyokra, kicsikre, erősekre, gyengékre egyaránt vonatkozik, és ez a hozzáállása az EU-nak az EU imidzsét is javította helyben. Meg szeretném köszönni Yves de Kermabon úrnak ebben a kontextusban számos és sikeres erőfeszítését. Tisztelt elnök úr! Ahogy Koszovó közeledik Európa felé, a Koszovó és az Európai Unió közötti szálak is erősödnek Az EU a reformok kapcsán abban érdekelt, hogy tovább erősítse a partneri együttműködést. Ugyanakkor, amikor azt látjuk, hogy Koszovó szomszédai is az EU felé hajladnak, különösen gondolok itt most Albániára és Bosznia-Hercegovinára, amelyek ugye már a vízakönnyítés útjára léptek, és a stabilizációs és társulási egyezményt is megkötöttük Szerbiával. Nyilván meg kell magunkat kérdezni, hogy lépést tartunk-e Koszovóban ezekkel a fejleményekkel. A tavalyi év azonban úgy érzem megmutatta, hogy az Európai Unió képes és hajlandó érdemben részt venni a koszovói átalakulásban, és fel tudom mutatni sikereket. Konkrét példákat szeretnék erre idézni. Nem sokkal legutóbbi itteni látogatásom után az Európai Bizottság kiadott egy tanulmányt Koszovó és az Európai Perspektíva. Ez a tanulmány számos javaslatot fogalmaz meg, amelyeket az Európai Tanács fogadott el decemberben. És ez a tanulmány új perspektívákat nyitott az európai integráció előtt, különösen ami a kereskedelmi megállapodásokat, a vízumkönnyítést illeti. Nyilván egyelőre még olyan megfogalmazásban, hogy ha a feltételek teljesülnek. Ez tehát nem csak ö, azt mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk Koszovóval szemben, hanem azt is, hogy lehetséges a konkrét lépése közel, a közeljövőben. Az utóbbi időben az EU jelentősen növelte részvételét a vallási és kulturális hagyomány megőrzés terén. Az ortodox, szerb ortodox egyház visszatérését lehetévé tettük. Hivatalom támogatja az egyházi vezetőt visszatérésében, és konkrét megoldásokat kívánunk vele együtt találni bizonyos helyi problémákra. Támogatjuk a szörb, szerb ortodox egyház és a helyi hatóságok közötti párbeszédet például. Nemrégiben, amikor az ENSZ-ben felszólalt Jeremics úr, akkor leszögezte, hogy Szer- Szerbiát ö, bi, ö, bizalommal töltik el a párbeszéd eredményei, és várhatóan egy moderáltabb megközelítést fog követni ezentől a szerb ortodox egyház, mint azt korábban tette. Az EU-val való együttműködése az egyháznak jó, és támogatjuk a bizottsági elvárások keretében, azokkal összhangban ezeket az egyházi erőfeszítéseket. Beszéljünk egy kicsit az EU jelenlétéről Észak-Koszovóban. Igyekszünk a napi életkörülményeket javítani a koszovói polgárok számára, ez az előrelépés legjobb útja. És hogyha sikerül ebben előrelépnünk, akkor az EULEX, az összekötő iroda segítségével Észak-Koszovó egységesebbé válhat és egyértelmű, hogy már most is mi vagyunk, és a jövőben mi leszünk Koszovó legfőbb nemzetközi partnerei. Az EU továbbra is egységes, elkötelezett Koszovó sorsa mellett, továbbra is azon leszek, hogy szorosan együttműködjek minden EU képviselővel, és segítsem, javítsam mind az EU, mind Koszovó imidzsének, imidzsét a világban, és összehangoltabbá tegyem a különböző erőfeszítéseket kétségtelen, hogy az EU jelenlétét valamikor majd csökkenteni kell, ezt a szerződések is leszögezik. Egyelőre azonban egy olyan időszakban vagyunk, ahol a koherens, hatékony jelenlét, közös fellépés a fő cél, ennek megerősítése és a pristinai szervekkel való együttműködés magas szintre emelése. Nagyon fontos, hogy jelenlétünk által a reformfolyamatok lendületet kapjanak. A következő időszakban egyik fő feladatomnak tekintem azt, hogy a lehetséges és a valóságos közötti szakadékot csökkentsem, és az EU jelenlétet megerősítsem. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a nemzetközi bíróság nem sokára ö, ajánlást ad ki Koszovó kapcsán. Nekem nem tisztem az, hogy ezt kommentáljam, de meggyőződésem, hogy az a tény, hogy ezt kiadja a bíróság, Koszovó és Szerbia között a kapcsolatok létrehozását segíti majd, és Belgrádnak és Pristinának is meg kell ragadnia azt a lehetőséget, amely ebben áll, hiszen közös érdekeik is vannak ezeknek az egymásra egyébként szemben álló feleknek. Az EU kiváló pozícióban van ahhoz, hogy segítse a párbeszédet, tesszük is ezt számos ösztönzővel, eszközzel, intézkedéssel, hogy szép lassan kiépítsék egymás között a diplomáciai szálakat. Meggyőződésem, hogy nem vállaltunk lehetetlent. Belgrád és Pristina is nyilvánvalóvá tették, hogy hajlandók egymással tárgyal, tárgyalni. Ezt mutatja az is, hogy volt már egy magas szintű találkozó Szarajevóban, amelyet a spanyol elnökség nagyon ügyesen szervezett meg, és amelynek a megszervezéséhez a bosnyák hatóságok is hozzájárultak. Akik ott voltak, látták, hogy lehetséges a párbeszéd. Elnök úr, a következő szavakkal zárnám expozémat. Koszovó tehát halad előre, és Koszovó jövője egyre jobban összefonódik az európai jövővel. Nyilván nagyon sok kihívás áll még előttünk, és még ismeretlen akadályokkal is meg kell majd küzdeni, de ez, hogy ilyenek egyáltalán adódnak, ez azt mutatja, hogy haladunk előre. Koszovó nagy kihívás Európa számára, ugyanakkor a potenciális sikernek az egyik ö, letéteményese. Az Európai Unió Koszovót és a régiót saját ügyének tekinti, és minden szinten, diplomáciai, gazdasági, technikai szinten is a fejlődést kívánjuk támogatni és fordítva is igaz ez, Koszovó számára és szomszédai számára az Európai Unió az egyetlen megfogható jövőkép. Fontos kihívások állnak még előttünk, de hogy más korábban megoldhatatlanoknak tűnő problémákat is sikerült megoldani a régióban, én biztos vagyok abban, hogy ennek a folyamatnak is siker lesz a vége. Európának egyértelműen vezető szerepet kell vállalni ebben, Támogatnunk, segítenünk, javítanunk kell a helyi viszonyokat, és inspiratív módon kell fellépnünk. Tisztelt képviselők, köszönöm figyelmüket, lépjünk fel a jövőben közösen, közös céljainkért, amely a stabil és virágzó Koszovó megvalósítása. Szépen, Köszönöm szépen, külön megbízott úr. Mielőtt átadnám a szót Lunácsek asszonynak, aki jelentéstevő, elmondom, hogy eszmecsere következik Koszovó integrációs törekvéseiről szóló állásfoglalással kapcsolatban, és utána pedig a módosításokat fogjuk megvitatni, illetve azt is megvitatjuk, hogy miben egyeztünk meg eddig. Eddig 11-en jelentkeztek szóra. Arra kérem a kollégákat, hogy próbáljanak fegyelmet tanúsítani. Most Lunacek asszonynak adom meg a szót, jelentést uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Fejt urat ezen a uh, bizottsági ülésen, és a megengedi, köszönöttel kezdem szavaimat. Köszönöm szépen, hogy nagyra értékelte az elmúlt időszakban együttműködésünket, és szeretném önnek is megköszönni magam részéről a, azt, hogy mennyire segítőkészek voltak, és mikor látogatásokat tettem Pristinában, önök nagyon sokat segítettek, és az egész országot bejártam. Na most igen, elnök úr, tudom, hogy az állásolásról, a jelentésről később fogunk beszélni, nem szeretnék most erről szólni. Vannak azonban olyan témák, amelyekkel kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni Fejtúrnak. Azzal kapcsolatban, amit elmondott. Nagyon szépen köszönöm, hogy világosá tette azt, hogy Koszova, mint említette, elkerülhetetlenül európai ország, de ön azt is mondta, hogy tőlünk is függ, hogy sikeres lesz-e. Említette az EULEX-et, és tudom, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt hónapokban, pozitív fejlemények, kiváltképpen a korrupció ellenes küzdelemben, és említette azt is, hogy a kormány nagyon nagy mértékben támogatja ezeket a törekvéseket. Néha kicsit nehéz a kormány helyzete ugyan. Ami Észak-Koszovót illeti, beszélt arról, hogy az EU hogy ön mit próbált ott tenni. Én többet szeretnék megtudni arról, hogy milyen erőfeszítéseket tesz ön a nehéz társadalmi gazdasági helyzete kapcsolatban. Mit lehet tenni? Az Európai Unió hogyan tudja támogatni Koszovót a gazdasági helyzet javítása érdekében? Mert ez olyas valami, ahol az emberek valóban kézzel fogható eredményeket érezhetnek, és én többször jártam már a szerb közösségekben is délen, a világos az, hogy mindenki nagyon támogatja a gazdasági fejlődést, és az emberek kötődnek ehhez a közösséghez, ott akarnak maradni. Nos, ami ugye beszélt beszélt az északon élő szerbek és a Belgrád közötti kapcsolatról. Mit gondol a jövőben? a Nemzetközi Bíróság döntését követően, ha lesz ilyen ítélet, ugye speciális kapcsolatot kell kialakítani, vagy kellene kialakítani az északi szerbek és Belgrád között. Hogyan lehet a jövőben garantálni azt, hogy nem fognak eh, az északi eh, részen élő szerbek és a déli részen élő szerbek más elbánásmódban részesülni. Pristinának a feladata ezt garantálni persze, de mi, mint Európai Unió, mit tehetünk ez ügyben? Egy másik dolog. Említette Giffoni olasz nagykövet urat, ő az északért felelős különleges megbízott, találkoztam vele, nagyon jó munkát végez. Említette a görög kapcsolattartó ö, szakembert, aztán van egy német nagykövet, a német nagykövet egy koszobói szerb tévécsatorna felállításában nyújt támogatást. Ezekről is szeretnék öntől hallani. Egy másik dolog, amelyen foglalkoztunk nemrégiben, a Montenegróhoz fűződő kapcsolat. Voltak határviták. Mit tudna erről mondani? Mert azt hiszem, hogy óvatosan, körültekintően kell ezt a kérdést megközelíteni annak érdekében, hogy ne legyenek további viták és problémák. nagyon sokat beszélt a, a parlamenti ellenőrzési funkcióról, amelyel a parlamentnek kell rendelkezni a kormányjal szemben. Ez olyas valami, miután nemzeti parlamenti képviselő voltam régen, mindig elmondtam a parlamenti kollégáimnak Koszovóban, és majd beszélek velük ma délután a, ezen az együttműködési munkacsoport ülésén. Tehát mindig elmondtam, hogy nagyon fontos, hogy a parlament a kormány ellenőrzését hajtja végre a költségvetés és jogalkotás területén. Tehát nagyon fontos, hogy a parlament éljen ezzel az ellenőrző szerepével, funkcióval. Az Albin Kodir ügyben ítélet született, de Kodi urat szabadlábra helyezték. Vizsgálati fogságban volt egyébként azt megelőzően, és most úgy döntött, hogy politikai oldalon kíván tevékenykedni. Ön hogy látja a koszovói helyzetet ezzel kapcsolatban? Mert azért felhördültek többen ezen ügy kapcsán. Ön hogy látja ezt? Mi a helyzet a közvélemény? Mit gondol erről? Egy dolgot tudom, hogy nem az ön feladata elsősorban, de szeretném, ugye elmondani, ön azt mondta, hogy nagyon fontos a víza könnyítés, a mentesség lassan a bizottsággal folytatott tárgyalásokra is szeretném elvinni az ön üzenetét, amely szerint az EU többet tehetne. Esetleg itt az AFED bizottságnak elmondhatná, hogy a külügyi bizottságunk az Európai Parlamentben támogatja a vízumkönnyítést. Szerintem nagyon fontos, hogy most kezdjük meg a párbeszédet, ne várjunk ezzel tovább. Mert fennáll annak a veszélye, hogyha a koszovói polgárok nem érzik azt, hogy úgy kezelik őket, mint, mint a boszniai vagy az albán állampolgárokat. Reméljük, hogy nem sokára az év végére náluk is bevezetik a víza, vízomkönnyítést. Ők úgy érzik majd a koszovói állampolgárok, hogy őket kizárják ebből a folyamatból, ebből a vízum könnyítési eljárásból. Hiszen egy közös európai jövőt képzelnek el ők is, és hát hogy képzeljék ezt el, ha külön bánásmódban részesülnek? Egy utolsó megjegyzés, a sajtószabadság. Az önkormányzati választások előtt súlyos kritika érte a kormányt, a média képviselőitől. Többen úgy gondolják, hogy nem garantálják Koszovóban a sajtószabadságot, lát a javulást ezen a területen, mert ez egy nagyon fontos eleme egy működő demokráciának a sajtószabadság. Ugyanez vonatkozik a civil társadalommal való kapcsolatra is. Ön hogy látja? A, a kormány a civil társadalmat fontos partnernek tekinti, úgy gondolja? A tárgyalások során bevonják-e a civil társadalmat? Nem csak azokat, akik támogatják a kormányt, hanem azokat is, akik esetleg bírálják a kormányt. Ez olyas valami, amit, eh, ami javítani kellene. Sok más dolgot szeretnék önnel megvitatni, de nem szeretném az összes időt elvenni kollégáimtól, hiszen mások is kértek szót. Nagyon szépen köszönöm a munkáját, és minden jót kívánok önnek egyébként a jövőben. Kollégi, jó. vi- Köszönöm szépen. Kedves kollégák, arra kérnék mindenkit, hogy próbálják meg valahogyan korlátozni a hozzászólási időt, mert különben nem hallgathatjuk meg a válaszokat, nem lesz rá elég idő. Tehát arra kérem, arra kérek mindenkit, hogy röviden szóljanak hozzá, Luna csak azt mondja, jelentéstevő hosszabban beszélhetett. Most Posztelt úr következik, árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Fájtónak nem csak a kiváló jelentését szeretném megköszönni, hanem kiváló munkáját és Koszovóban. És elnézést kérek, És röviden néhány pontot szeretnék jelentéséből kiemelni. Két nagyon pozitív elemet emelt ki. Azt, hogy megerősödtek a demokratikus intézmények, illetve, hogy a szerb közösség egy részét jobban integrálták. Koszovóban két negatív pontot is említett, azt az északon található katasztrofális helyzetet, illetve a gazdaság katasztrofális helyzetét, és két konklúziót szeretnék majd levonni, amikor a lunacsek jelentésről szólunk, majd szeretném ezt kifejteni. Tehát két dolgot lehet levonni ebből. Egy részről úgy tűnik, nem fér ahhoz kétség, hogy nincs szükségünk új státuszvitára. Egy új státuszvitával a problémát nem oldjuk meg, inkább élesebbé válnak a problémák. A második konklúzió, amit levonnék, még kevésbé van szükségünk arra, hogy arról vitázunk, hogy hogyan kívánják az országot megosztani. Mert ezzel éppen a megerősödő demokratikus intézményeket gyengítenénk. A szerb és a, az albán közösségek közötti északi súlyos helyzetet is súlyosbítanánk. Összefoglalva ennyit szeretnék reagálni Fájt úr kiváló jelentésére. Két konkrét kérdést feltennék. Az első kérdés – mi a helyzet a vízumkönnyítésekkel? Mit tesznek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék azt, hogy albán vagy koszovói munkavállalók Koszovóból Európai Unióba szezonális, tehát idény munkásként munkát vállaljanak. Ez nagyon nagy segítséget jelentene. Luna csak asszonynak igazat adok, egy gyors vízumkönnyítési eljárás nagyon jó lenne, és lehetővé kellene tenni az időszakos munkavégzést, tehát az idény munkát az EU-ban. Az egyik kérdés, hogy ezzel mi a helyzet, a második kérdésem arra vonatkozik, az eulex -e, e kapcsolatos. Sajnos nem tudok annyira pozitívan nyilatkozni az eulex -e, e kapcsolatban, mint ön, Fejt úr, önt nagyon is elfogadják Koszovóban, ezt mindenütt látom, de nagyon sok barátom van Koszovóban és a koszovóiak között Németországban is, akik azt mondják, hogy az EULAX egyre kevésbé fogadható el az emberek számára az északi helyzet miatt és más esetek miatt is, és szépen kérem, hogy mondjon valamit azzal kapcsolatban, hogy az EULAX tekintélyét hogyan lehetne helyreállítani, hiszen semmiképpen sem akarjuk azt, hogy az Eulaxnek ilyen rossz híre legyen, mint sajnálatos módon az ENSZ-nek volt nemrégiben Koszovóban, az UNMIK missziónak. Secondo intervento, collega Panzeri. Köszönöm szépen, Panzeri úr. Panzeri úr következik a szocialisták árnyék jelentéstevője. Köszönöm. Egy percet kérek csupán. Szeretném. Szeretnék vendégünknek köszönetet mondani. Bizonyára tudja ő is, hogy mennyire fontos az, hogy Koszovó csak akkor vehet részt teljes joggal az európai porondon, hogyha mi hamarabb sikerül megoldani a problémáit, a különböző közösségek integrációja, korrupció elleni harc, illetve a bűnözés, bűnözés elleni harc. A, a, a helyhatósági választások alkalmával jelen volt a külön megbízott úr, és kétség kívüli, hogy ezt rendben folyt. Nagyon fontos az, hogy mi hamarabb rendet tegyünk, Koszovóban megvalósul a jogállamiság. Koszovó státuszával kapcsolatban azonban komoly késlegetésekről beszélhetünk, és ezek káros hatással lehetnek Koszovó integrációs törekvéseire. Kérdezem tehát Fíz urat, hogy mi az EU, az EU-s misszión keresztül hogyan érheti el, hogy konkretizáljuk Koszovó státuszának kérdését, illetve hogyan segítsük elő azt, hogy az általunk kitűző célkitűzéseket mi hamarabb elérjék. Hiszen ez akár, hogyha késlekednek ez ügyben, akkor ez akár Koszovó jövőjére is rossz fényt vethet. Erre mindenképpen oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Grazie, kollega Panzeri. Köszönöm, Panzeri úr, hogy az elnök. A következő hozzászóló, Weigl úr, tessék. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Faith úrnak. Kitűnő jelentést, vagy készített kitűnő volt az expozó, expozéja, és kiváló munkát végzett Koszovóban. szimpatikus számomra az ön megközelítése, megközelítése, és tudom, hogy a helyi lakosság is szimpatizál önnel. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy ilyen típusú munkát, ilyen missziót lásson el sikeresen. Két rövid kérdést szeretnék önnek feltenni. Hogyan ítéli meg a diplomáciai küldöttségek munkáját Koszovóban. Hány ilyen küldöttség van, és milyen szerepet vállalnak a politikai és gazdasági életben Koszovóban. Ilyen helyzetben sokat tehetnek, ösztönző hatásuk lehet, tehát Európa barát hangulatot terjeszthetnek. Egy rövid észrevételem is lenne. Úgy vélem, eljött az ideje annak, hogy az EU tagállamok mindegyike elismerje Koszovót, azok is, akik eddig ezt nem tették meg. Ez komoly gondot jelent, komoly akadályt, pszichés gondok is származtathatóak ebből Szerbia számára. És azon szerbek, vagy szerbiaiak számára, akik az új valóságot szeretnék elfogadni, mindenképpen pozitív lépés lenne ez. Köszönöm. Következő hozzászóló Angurakis kolléga a GUE részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy sajnálatos módon Fejt úr nem képviseli számomra ezt engem, mert úgy beszélt, mintha nem tudnánk, hogy Koszovónak különleges státusza van. Nem lehet összehasonlítani Koszovót Albániával, Bosznia-Hercegovinával. Le kell mondanom, hogy engem lenyűgöz az a tény, hogy ön az Európai Uniót képviselve nem vesz erről tudomást. Néhány kérdést szeretnék feltenni, megállapítva azt, hogy az Európai Unió továbbra is negatívan viszonyul a szerbekhez, akik Koszovóban élnek gyakorlatilag elmondom, hogy valaki azt gondolja, fejtúron azt gondolja, hogy tényleg lehet a koszovói helyzetet stabilizálni. Fejtúr úgy gondolom, hogy Koszovó Európa része. Koszovó természetesen egy európai régió. Vannak problémái persze. Ön azt gondolja, hogy azáltal, hogyha megoldásokat kényszerítünk Koszovóra, akkor valóban elérjük a stabilizációt. Szerbiában egyre többen ellenzik Koszovó függetlenségét és kiválását, leválását. És egész más a helyzet, a politikai helyzet, mint 10-15 éve. Tehát ez a különleges státusz szerintem már nem indokolt az északi közösség, az északi szerb közösség folytatja tevékenységét, mert vannak európai források, amelyek segítik őket. És a Balkánon az ember tudja, hogyha az emberek nem találják meg a lehetőséget, hogy kibéküljenek, akkor nem lesz ennek a helyzetnek vége hogy véget vessünk ennek a helyzetnek, szeretnék emlékeztetni azokra a súlyos eseményekre, amelyek bekövetkeztek néhány évvel ezelőtt Macedóniában, a volt Jugoszlávia területén. Aggasztó események alakultak ki az én országomban. Öm, arról beszéltek, hogy a volt Macedónia területére behatoló erőszakos csapatokról beszéltek. Tehát itt van azért a NATO felelőssége. A NATO-ról egyáltalán nem beszélt. A NATO hogy fog kivonulni Koszovóból? Mi indokolja a NATO jelenlétét? Ennyit szeretem volna Köszönöm szépen. Most arra kérem képviselő urat, vagy külön megbízott urat, hogy az első kérdéskörre válaszoljon, hogy ez önnek is megfelel. expressions of support. I would like to... Szeretném megköszönni a tisztelt képviselőknek a hozzászólásait. Köszönöm, hogy mm, értékelték a jelentésemet, a munkámat Koszovóban, nagyra értékelték, köszönöm szépen. Elnök úr, ugye, ha jól értem, kevés időm van, igyekszem rövidre fogni mondandómat, és össze fogom csoportosítani a válaszaimat. Először is északon a bizottság nagyon sok mindent tesz, projekteket hajt végre, ezt Lunacsek asszonynak szeretném mondani, kiváltképpen tekintve azt, hogy javítsuk az infrastruktúrát, a társadalmi, gazdasági feltételeket az északi emberek számára. Szeretném elmondani, hogy a koszovói kormány részéről azon gondolkozik, hogy felállít egy alapot ugyanebből a célból. A probléma azonban továbbra is az marad, hogy jobban hozzá kell férnünk az északi területekhez, hogy valóban fel tudjuk menni, hogy mire van szükségük az ott élő embereknek. Sajnos itt még azért helyi ellenállás ütközünk. Nem akarom előrevetíteni a Nemzetközi Bíróság, a Hágai Bíróság döntését, ítéletét. Megoldást kell találnunk majd. Nem szabad különbséget tenni a különböző kategóriák között, tehát koszovói szerb állampolgárok között, az, hogy észak, az Ibar folyótól északra vagy délre laknak, ez alapján nem szabad különbséget tenni. Több javaslat került előtérbe, az egyik a visszatelepítési terv, ami széleskörű autonómiát biztosítana ennek a különleges északi koszovai szerb közösségnek, és én úgy gondolom, hogy alapozhatunk erre, de csak bizonyos mértékig. Anélkül, hogy azt kockáztatnánk, hogy az intézmények nem tudnak működni Koszovóban. Óvatosan kell haladnunk ezen az ingoványos területen. Ami a diplomáciai közösséget illeti, Koszovóban nagyon is aktív és aktívan segíti munkámat, és azt gondoltam, hogy a Lisszaboni szerződés hatájával kapcsolatos jelenlegi időszakban arra kértem a diplomáciai képviselőket, hogy bizonyos területeken vezető szerepet vállaljanak fel tapasztalataikon alapulva, és az olasz nagykövet úr, akit említettek, a görög nagykövet úr, nagyon is aktívak voltak különböző területeken, a német nagykövet nem sokára feltárja majd elképzelését a kapcsolatban, hogy olyan lehet egy önálló nyelvű TV csatornát felállítani. Nem tudok még konkrétumot erről mondani, de munkája nagyon jól halad előre. Ez egy másik nagyon fontos tény, ahol segíteni tudjuk a koszovói, koszovói szerb közösséget, annak érdekében, hogy elérjék a céljaikat. A brit nagykövetről sem szabad elfeledkezni, aki nagyon aktívan próbálta elősegíteni a Belgráddal való kapcsolatokat, tulajdonjogokkal kapcsolatban. Ugye elmondtam, hogy együtt kell működnünk Belgráddal, annak érdekében, hogy hozzáférjünk a telekönyvi kivonatokhoz az északi részen élő koszovói szerbek esetében, és így fel lehetne gyorsítani a hazatérésüket, a visszatelepítésüket. Ami a montenegrói határvitát illeti, szerintem ez egy egyszeri eset volt, nem hiszem, hogy túl nagy figyelmet kellene szentelni ennek, vagy túl nagy fontosságot, jelentőséget tulajdonítani. Nem sokára jelentés készül, amelyet a pristinai hatóság és a podgoricai hatóságok remélem, hogy megállapodásra tudnak jutni a a bizonyos határvonallal kapcsolatban is. Ezt lehet, hogy úgy is lehetne létrehozni, hogy a koszovói, montenegrói jogokat lehetne erősíteni. Beszéltem arról, hogy a koszovói parlamenti közgyűlés gyenge parlamenti felügyeleti funkcióját nem tölti be nagyon-nagyon hatékonyan. Ma délután lesz lehetőségünk erről a kérdésről szólni. A koszovói parlament házelnökével. Ez egy olyan terület, ahol még van mit tenni, és hadd mondjam el a következőket. Minél többet tud a közgyűlés, hatékonyság területén elérni, a felügyeleti tevékenysége területén, annál hamarabb dolgozhatunk arról, hogy lebontjuk, vagy lassan kivonjuk a nemzetközi szervezeteket. A nemzetközi szervezetek által végzett munkát majd a koszovói intézményeknek kell a parlamentnek végrehajtania. A kurti ügy szerintem egy jogállamisági kérdés, de fontos hogy ne felejtjük el, hogy Körti úr kifejezte azt, hogy szívesen részt vesz a politikai folyamatokban, és szerintem ez üdvözlendő. Ami a vízumkönnyítést illeti, nem nagyon szeretnék most konkrétumokat adni. Ez Füle és Malmström biztosok kezében van ez a kérdés, tehát én nem szeretnék erről szólni, sőt, Koszovó miniszterelnöke kezében van ez az ügy, úgymond. Szeretném elmondani, hogy milyen prioritásokat határoztunk meg az ő munkájában, amely célja az, hogy elérjük a vízumkönnyítési eljárás megfelelő kritériumait. Itt nem a biometrikus útlevelek kiadásának kérdése ez, hanem arról van szó, hogy egy megfelelő nyilvántartást kell kiépíteni, amelybe bevihetőek azok az adatok, amelyek a visszatelepültekre vonatkoznak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a koszovói állampolgárok ne érezzék, hogy másként kezelik őket, mint például a Nyugat-Balkán egyéb országainak állampolgárai. De fontos azt is persze látnunk, hogy technikai követelményeknek kell megfelelni, és éppen ezért nem szeretnék konkrét választ adni arra, hogy a vízum könnyítés eljárás kapcsán mikor kezdődik meg ez az bizonyos párbeszéd. Ami az EULEX-et illeti, ha megenged, én nem értek egyet önnel. Az EULEX nemrégiben a szervezet bűnözése korrupcióval szembeni ö, akciói úgymond megerősítették a misszión belül a morált helyreállították Eulax hitelességét és tekintélyét, de valóban fontos az, hogy még van mit tenni, ezt el kell mondani, vádeljárásokat kell bevezetni, hol erre szükség van, az ügyészek szerintem kiváló munkát végeznek, nagyon keményen dolgoznak, nagyon régóta dolgoznak keményen, az EULEX felállítását követően nagyon sokat foglalkoztak az elmaradt iratok áttekintésével, amelyet az UNMIK hagyott hátra. Az UNMIK hátra, próbálta ledolgozni az EULEX az elején, de én azt gondolom, hogy a következő év folyamán több konkrét eredményt érhetünk majd el. Üdvözlöm ezt a helyzetet, szerintem szükséges, időszerű, mert egy olyan időszakról van szó, ahol az intézmények már megerősödtek annyira, hogy el tudják viselni a korrupció elleni küzdelemmel járó sokkot, a politikai vezetők nagyon is magas profilú politikai ügyek kezelését fel tudja vállalni a koszovói demokratikus intézményrendszer. Szerintem az EULEX nagyon fontos szerepet játszik az úgynevezett kényes ügyekben. Úgy látom, hogy eh, még kilencen kértek szót. Elnézést kérek, hogy eh, csalódottságot kell okoznak azoknak, akiknek kérdésére nem válaszoltam. De talán, megengedik, most megállni egy kicsit, és várok további kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Danzsan úr következik, aki nagyon jól össze tudja foglalni mondandóját. Utána Thaler, Arlaki és Lochbiller képviselő következnek. Tessék, Danzsan Köszönöm, elnök úr, tisztelt külön megbízott úr, nagyon szépen köszönöm az ön jelentését. Én alapvetően támogatom mindazt, amit ön mondott. Ugye fontos az is, hogy az Európai Unió koszovai jelenlétét észszerűen indokoljuk, 69. látogatásomat tettem meg az elmúlt tizenvalahány évben, és Poszelt úrhoz hasonlóan attól tartok, hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy eh, mi az új unmik szerepében tetszelgünk, eh, szerintem fontos lenne, hogy valóban eh, létjogosultságunkat mindenki számára megfogalmazok világosan, mert a jelenlétünk létjogosultságát. Szeretném mondani, hogy a korrupciólenes küzdelem ez egy hatalmas nagy kihívás az egész Balkán területén, Koszovó esetén kiváltképpen. Mi az Európai Unió, mi felelősséggel tartozunk az EULEX kapcsán ebben a kérdésben. Üdvözölni tudjuk a nemrégiben elért eredményeket, a szervezetbűnözés és a korrupciólenes küzdelemben. A válasz nagyon szigorú kell legyen és hiteles, amit adunk erre a helyzetre. És ha a válaszunk politikai, spekulatív, hogy hát a média spekulál, az rendben van, de hogy az európai, amerikai diplomaták spekulálnak az eredményekkel kapcsolatban, a politikai következményekkel kapcsolatban, most hát sajnálatos módon ez a mi munkánk hitelességét aláaknázhatná. Tehát azt gondolom, hogy helyes lenne, hogy dolgozzanak az ügyészek, volt egy művelet április 28-án, nagyon sok vádat emeltek, még igazából egyetlen vádat sem fogalmaztak meg két hónapot azt követően. Nagyon fontos, hogy komolyan vegye munkáját az igazságszolgáltatási rendszer, időt hagyjon magának. Ennyi. Elér. Táler úr. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni azon által elvégzett kiváló munkához. És a sok sikerhez, amelyet elért. Koszovó súlyos probléma volt még évekkel ezelőtt. Gyakorlatilag a korábbi Jugoszlávia szétesésének fő oka volt, és az utóbbi évek során kialakított relatív stabilitás és a konfliktusok, a fizikai erőszak megszűnése legalábbis óriási eredmény. Gratulálok! Ugyanakkor rá szeretnék mutatni a vízumkönnyítéssel kapcsolatos problémákkal. Liberalizálnunk kell a rendszert. Az utóbbi két év során kiderült, hogy Szerbia, Montenegró, Macedónia kapcsán ez a folyamat jelentősen hozzájárult ezen országok számos ágazatának fejlődéséhez. A könnyített vízum konkrét, megfogható ö, eredmény az ottaniak szemében, hogyha a reformokat végrehajtják, akkor ezzel valami jár is. Jelentősen javult a szolgáltatások minősége számos területen, Hát a polgárokat lelkesítette ez a kilátás. És ha ön is egyetért azzal, hogy ennek van ilyen húzóereje, akkor a bizottságnak, a tanácsnak azon kellene lennie szerintem, hogy javasolják minél előbbi bevezetését a könnyített vízumrendszernek. A szerb és montenegrói pozitív példa után. Biztos vagyok benne, hogy a koszovói közigazgatás javulna, és konkrétan a polgárok életminősége is. Egy másik gondolat, amelyet meg szerettem volna fogalmazni az, hogy a koszovói vallási örökség, hagyomány megvédelme védelme szempontjából fontos előrelépés az, amiről ön is beszámolt hiszen a szerbek és koszovóiak közti kapcsolatok és a szerbiai szerbek és koszovó közötti kapcsolatok javulásának egyik záloga a vallási tolerancia. Köszönöm szépen, Arláki kolléga következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Fejt úr, örülök annak, amit hallottam az ön beszámolójából de nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez a néhány jó hír elegendő ahhoz, hogy erre építhetnénk a jövőben, hogy ez garantálná -e azt, hogy Koszovó valóban rajta marad az EU-ba vezető úton. Mert továbbra is óriási és alapvető problémák vannak az országban, és ezeket valahogy nem, ezeket az szőnyeg alá seprik önök. Nem látom, hogy az EU felelősséget vállalna ezekben az ügyekben. Kicsit naívnak tűnik az enáltal felvázolt kép. A szervezet bűnözés, a korrupció, a pénzmosás, a közúti rablások gyakoriak, illetve hát gyakorlatilag folyamatosak, és ha fel is lépnek ezekkel szemben, egyre szofisztikáltabbak a stratégiák a bűnözők részéről, hogy hogy kerüljék ki ezeket az ellenőrzéseket. Lehet, hogy nincs az utcán lövöldözés, de nincs az utcán annak sem jele, hogy erős, komoly kormány lenne hatalmon. Ez óriási kockázat, és ahhoz, hogy reálisan tudjuk megítélni a koszovói helyzetet, ezt is tudni kell. Az EULEX ügyészei egyedül vannak hagyva, nem, nincsen az EU-nak stratégiája a valódi problémák gyökeres megoldására. Ha azt szeretnénk, hogy Koszovó valóban Európa része legyen, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az ország továbbra is inkább fenyegetés Európa számára, mint sem lehetőség. Kolléga Lachbiller. Lachbiller asszony. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm Fájt úr. Beszélt az eredményekről, de beszélt a gazdasági helyzet lehetetlenségéről is. Kérdésem a romák helyzetére vonatkozik, és különös tekintettel azon romákra, akik a háború alatt elmenekültek, és utána pedig visszatoloncolták őket Koszovóba. Ezen visszatoloncolt romák gyerekei nem járnak iskolákba, iskolában, noha elvileg ugye iskola kötelezettség van az országban, iszonyú körülmények között laknak, és az amúgy is rossz gazdasági helyzetben levő társadalom peremén élnek gyakorlatilag mindenféle reménység nélkül. Ezt a helyzetet egyébként az EU okozta azáltal, hogy például az én hazám is 14 ezer romát toloncolt vissza Koszovóba. Hogy látja ön ennek a népcsoportnak a helyzetét, és egyetérte azzal, hogy ilyen korán ezt a népcsoportot visszatoloncoltuk közös erőfeszítéssel eredeti lakóhelyére. Grazie. Eh. Köszönöm. Kóka kolléga következik utána pedig majd Munyisz asszony. Munyisz asszony. Köszönöm, elnök úr. The, <coughs> report of Mr. Fate was very... Fate úr beszámolója nagyon sok mindenről szólt, én nekem csak egy kérdésem lenne, a korrupcióval kapcsolatos ez a kérdés. Korrupció sok helyen van, nem csak Koszovóban, de nem mindegy, hogy látunk-e elmozdulást a korábbi állapotokhoz képest, vagy sem. És nem látom azt, hogy valamennyi súlyos nemzetközi szereplő összefogna a koszovói korrupció leküzdésére Márpedig, ha ez nem történik meg, akkor ez a fejlődés útjában fog állni, és hiába támogatjuk az országot, a pénz el fog folyni. A korrupció kérdésében szerintem súlyos a helyzet. Szeretném, hogyha részletesebben kifejteni nekünk, hogy mire alapozza bizadalmát. Kolléga Múnic? Most jön Múnic Köszönöm szépen, elnök úr ahogy egy kolléga is említette, Koszovó jogállásával kapcsolatban, az elismerésével kapcsolatban nem kell vitáznunk, de ne felejtsük el az, hogy Koszovó nagyon függ a külső segélytől, illetve területével kapcsolatban is vannak kérdések. Nos, Koszovó egész egyszerűen nem rendelkezik azon képességgel, hogy önálló államként működjön, ezt kérem, hogy ne felejtje el az Európai Unió sem. Úgy képes csak működni és életben maradni, hogy a jó szomszédsági kapcsolatok életben tartják. És nagyon fontos az is, hogy a Nemzetközi Bíróság döntését meghallgassuk, illetve megvárjuk. A Nemzetközi Bíróság ítélete az egyetlen olyan új elem, amely az elkövetkezendőkben a vitát gyarapíthatja. Köszönöm. Elnök, kérem, hogy most erre a kérdéscsoportra a lehető legrövidebben válaszoljon. Köszönöm. I agree fully with Mr. Don. Tökéletesen, teljes mértékben egyetértek Danzsan úrral abban, hogy nem szabad hogy a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harcban politikai szempontok is keveredjenek. A magam részéről a politikai szempontokra nagyon odafigyelek. Demokráciában, hogyha egy miniszter vagy magasrangú politikus, akinek hivatalos rangja van, gyanúba keveredik, ez, hogy komoly bűncselek, tehát komoly bűncselekményekkel gyanúsítják, avagy vizsgálat folyik ellene, akkor ez elegendő ok arra, hogy lemondjon. Ez történik az Európai Unió országaiban. Hogyha a bíróság fölmenti őt, akkor természetesen ez a személy visszatérhet hivatalának betöltéséhez. de úgy vélem, hogy ez értékeink közé tartozik, ezt mindenképpen át kell adni a koszovóiaknak is. Talán észlelték, és úgy gondolom, hogy erre utalt Danzsan úr is, hogy a különböző koszovói hatóságok olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek nem felelnek meg annak az elvnek, hogy a különböző hatalmi ágakat el kell egymástól választani. Fontos tehát az, hogy a parlament elnöke és a kormánytagok ezt világosan lássák, és hogy ne tegyenek nyilatkozatokat az igazságszolgáltatásról. Tehát ezt a fajta politikai beavatkozást mindenképpen el kell kerülni. Ami a vízum kényszer föloldását illeti, ezt nem tudom kiegészíteni, ezt már a korábbiakban kifejtettem. Füle biztos úr és Malmström asszony tártájához tartozik ez a kérdés. Tudjuk, hogy bizonyos képviselők, az előbb kérdést föltevők nagyon komoly szakértelme rendelkeznek a szervezet bűnözés elleni fellépés területén. A helyzet változóban van, az EULEX remélhetőleg nagyon hamar hatékonyan fog fellépni a szervezet bűnözés a korrupció ellen. Ez egy stratégia részét képezi. Lehet, hogy nem mindenki érti pontosan ennek a stratégiának a mikéntjét, de az EULEX-nek van egy mandátuma, Nos, Koszovó szeretne az Európai Unió felé közeledni. Mindennek meg kell szabni a maga idő keretét, a maga sorrendiségét, hogy koherens egészet képezzen ez. És úgy vélem, hogy az EU-lex fellépése mindenképpen bizalmat ébresztő. Úgy vélem, hogy a koszovói helyzetet túlságosan a koszovói helyzet túl, komolyságát eltúlozzuk, ahhoz képest, hogy máshol mit, mi történik, természetesen kihívások itt is rendelkeznek. Nagyon komoly szakmai hozzáértéssel működik azonban az EULEX misszió. A kormány is elkötelezte magát, hogy az EULEX-el együttműködik, és fölvesszük a harcot ezen problémák ellen. Pontosan tudja a kormány az is, hogyha nem kötelezik el magukat, ha nem teszik meg a megfelelő lépéseket, akkor az számukra is rosszat tesz, és ez segít az, az EULEX misszió munkájában. A tagállamok döntéseivel kapcsolatban nem szeretném, nem szeretnék kommentárt tenni, azzal kapcsolatban, hogy bizonyos országok romákat fordítottak vissza Koszovóba. A koszovói romák helyzete továbbra is súlyos, sok esetben elfogadhatatlan. A bizottsággal együttműködünk ezen kérdés megoldásában a Mitrovicától északra elhelyezkedő ólommal szennyezett területről próbáljuk a roma lakosságot áthelyezni máshova. Azt gondolom, hogy az EU fellépése koherens, és egyetértünk abban, hogy a korrupció ellen hogyan kell fellépni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még négyen kértek szót. Söplin, Söplin, Howitt, Nikolaj, és Gomes képviselők. Mindenkit arra kérek, hogy nagyon röviden fogalmazzam. Moment. Intanto prego, prego di el eh, collega... Kis türelmet, Söflin arra kérem, hogy tegye meg hozzászólását. Tessék. Prego. Thank you. Um, thank you, special Köszönöm, képviselő úr. Két kérdésem van. Tudjuk, hogy Koszovóban demográfiai robbanás történt az utóbbi generáció élete során, és ez a munkanélküliséggel szorosan összefügg. Mik a várható demográfiai fejlemények? Második kérdésem pedig az, hogy hogy a koszovói lakosok hány százaléka lakik diaszporában és uh, otthon? Prego, il kollega Howitt. Howitt úr, parancsoljon. Három kérdésem lenne. Féktúrhoz. Ön az egyik legfontosabb európai posztot tölti be. Három kérdésem van tehát. Néhány részletet szeretnék megtudni. A szerb közösség védelmével kapcsolatos intézkedések kapcsán hol tartunk az ajánlások megvalósulása területén a szerb kisebbség védelme kérdésében. Második kérdésem, miután ö, odafigyeltem arra, amit ön elmondott a Nemzetközi Bíróság ajánlásáról, szeretném tudni, hogy erre a koszovói kormány hogy reagált, és önnek mit mondott arról, hogy hogy állnak ehhez a bírósági döntéshez. Végül pedig az eulex kapcsolatban visszatekintve hogyan értékeli, hogy az ENSZ-től átvett EU mandátum ö, mennyiben járult hozzá az ügyek kezelésének hatékonyságához. Tehát, hogy, hogy, per, hogy teljesít az EU. Nikolaj kolléga, köszönöm. Én nem vagyok olyan optimista, mint ön, mert itt még nem beszélhetünk államról, itt gyakorlatilag az állam nem működik. Két kérdésem van. A az igazságügyi reform kapcsán, ha a ször, szerbeket is bevonják a reformba, és az ortodox egyháznak is lesz szava, illetve hogy egy kicsit visszahelyezik eredeti pozíciójába, és a szerbek végre újra járhatnak ortodox misére. Nos, ez mennyire valósul meg a jelenben ez a cél? Gomes kolléga. Fét úr, örülök, hogy újra találkozunk. Ön szerint... De hogy látja azt, hogy önnek van ugye egy ENSZ és EU mandátuma a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harcra, és gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy önnek vannak bizonyos közigazgatási jogosítványai is, ugyanakkor nincsen ráhatása hivatalosan a koszovói gazdasági fejlődése, már pedig ezen múlik minden, hogyha a gazdaság működik, akkor vissza lehet szorítani az illegális, féllegális gazdaságot, és meg lehet teremteni a munkahelyeket. De ki felelős a gazdasági helyreállításért? És lát -e ön jeleket, látja ön jelét annak, hogy Koszovó képes lehet például energia szempontból, energiállátási szempontból lábra állni, elkezdeni az önellátást. De ugyanez érvényes a mezőgazdaságra, vagy egyéb gazdasági ágazatokra is. Ki felelős a gazdaság talpraállításáért? Mert ön ugye nem. Két közös összevont kérdést kapunk most, Pervel és Kácsi urak. Elnézést, én a legelején kértem szót, nem most. Hát ez előfordul, elnézést, hát semmit, semmi gond. Hmm, nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy a tartomány státusza ismét napirendre kerül, a hágai bíróság ítéletét követően. Én láttam azt a nyilatkozatot, amelyet tisztelt külön megbízott úrön készített. Ez egy nyilatkozat, amelyet a külön megbízott készített. Egy optimista nyilatkozat ez, amely arról szól, hogy Belgrádnak ez egy kényelmes álláspont lesz, Koszovot illetően. Én úgy gondolom személyesen, én nem hiszek abban, hogy a hágai bíróság ítéletének két ilyen pozitív hatás lenne, hatása lenne. Szerintem inkább a destabilizációhoz járul majd hozzá a Hágai Bíróság ítélete. Szerettem volna öntől megkérdezni azt, hogy hogyan lehet az, hogy a több nemzetűségű demokráciáról szóló nyilatkozat milyen nehézségek ütközik ami az északi területen élő szerbek és az ország többi részén élő szerbek közötti különbséget illeti. Hogy alakulhat ez ki? Köszönöm szépen. Mucumeszk mondja az elnök, most pedig Kácsin úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni munkájához, amelyet a nevünkben végez, és köszönöm szépen azokat az eredményeket, amelyeket elért. És ha megengedi, visszatérnék a koszovói szerbek a helyzetére. Ugye vannak az északiak és a déliak, déliek. Nem csak szerbeket érint ez a szétválasztás, ez a diszkrimináció. A diszkrimináció minden egyéb kisebbségre kiterjed. Én úgy gondolom, hogy most sokkal fontosabb lenne a párbeszédet elősegíteni Mitrovica és Pristina között. Nem Pristina és Belgrád között kellene a párbeszédet elősegíteni. Koszovón belüli párbeszéd kulcsfontosságú, és azt gondolom, hogy mindenkinek megfelelő intézkedéseket kell bevezetni a közös bizalom felépítés érdekében. Úgy gondolom, Fejt úr, hogy szükség lenne arra, hogy további pénzügyi forrásokat biztosítsunk konkrét projektek, programok finanszírozására az újonnan megválasztott szerb önkormányzatok eh, területén. Ha az emberek eh, elmennek szavazni, van saját önkormányzatuk, akkor nyilván jogos elvárás az, hogy ez az önkormányzat konkrét eredményeket mutasson fel. A második kérdésem is nagyon fontos. Hogyan lehet felülemelkedni a nyelvi határokon? Az ön szolgálata finanszíroz nyelvtanulást? Kisebbségi vagy többségi közösségi nyelvtanulását? tanulását? Önök finanszíroznak olyan programokat, amelyek albánt tanítanak a szerbeknek, vagy szernyelvet az albán, többségi albán lakosságnak. Köszönöm szépen a válaszait. Nagyon sok kérdés, amire sok választ várunk. Milyen húsba vágó vagy friss válasz Ami a demográfiai trendeket illeti, azt szeretném elmondani, hogy lesz majd népszámlálás jövőre, amelyet nem jelentés, jelentős pénzügyi forrásokkal fog támogatni az Eurostaton keresztül az EU. Fontos az, hogy észak is meg tudjuk ezt a népszámlálást valósítani. Ami a diaszpora és az anyaország közötti kapcsolatot illeti, ez nagyon erős, nagyon fontos a hazaküldött pénz a koszovói gazdaság szempontjából. Remélem, hogy az amerikai diaszpora be fog ruházni majd Koszovó területén. Azt hiszem, 80-85 százaléka az átezeri projektnek megvalósulása került, mi maradt még hátra? az autonómia rendelkezéseket kell megvalósítani a koszovói szerb közösség támogatás érdekében északon, adminisztratív kapcsolatokat kell létrehozni Pristina és az északi közösségek között. Miután úgy tűnik, hogy egyetértünk abban, hogy az ország ketté választása nem lenne kívánatos megoldás. Ami a koszovai hatóságokat illeti, két vezérfonaluk van, ami a Hágai Bíróság döntését követő kapcsolatokat illeti, szerintem nem fogják a státuszkérdést megnyitni, újra megnyitni, és nem hiszem, hogy az országok ketté választásáról is szívesen beszélgetnének. Az ENSZ UNMIK misszió átadása az EULEX-nek nehézkes volt, de kielégítő, időbe tellett, mint említettem, le tudtuk dolgozni az UNMIK által ránk, hogy ott hátralékot, ezt másik kapacitásomban is szeretném elmondani, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a koszovói igazságszolgáltatásban a szerb kisebbség számára fenntartott helyeket betöltsék, képesített, szakképzett, minősített szerb anyanyelvű bírók, hogy jelöltethessék magukat a felsőbíróságon, az alkotmányügyi bíróságon, egy új törvényt eh, fogadtak el a bíróságok helyzetéről. 2013-ban lép hatályba ez az új törvény. Tehát a Pristinába is mehetnek az ortodox eh, hívők eh, misére. Ez egy új eredmény. Azután, hogy bezártak egy templomot, most már újra megnyitották. Másik kapacitásomban, funkciómban Dolgoztam több fontos gazdasági kérdésen, például szerettük volna, szerettem volna segíteni a koszovai hatóságokat hosszú távú stratégiák kidolgozásában, illetve abban, hogy a koszovói hatóságok tartsák tiszteletben a költségvetési fiskális fegyelmet. Miután az attészári terv végrehajtási aránya 85%-ot elért. Most két másik intézménynek kell átvenni a stafétabotot, ugye a Nemzetközi Valuta Alapnak, a Valuta Alap és Koszovó között megállapodás készül majd a jövőben, és az Európai Bizottság a másik ilyen fontos szerv, amelynek át kell venni a stafétabotot. Gomez asszony említette az energiaellátást, az agrár szektor támogatását, fejlesztését. Nem hiszem, hogy ellentmondás lenne azon célom között, hogy egy több nemzetiségű demokráciát állítsunk fel Koszovóban, és hogy hogyan látom az északi szerbek helyzetét. A szerbeknek Koszovon belül bárhol élnek és autonómiát kell garantálni, és hagyományos életmódjukat fenn kell tudják tartani. Támogatást kaphatnak a jövőben is Belgrádtól, de nagyon fontos az átláthatóság. Jó lenne, ha nem lenne egy kettős intézményrendszer, a koszovai központi intézmények mellett ne legyen egy második szintű szerv intézményrendszer. Egyetértek valóban azzal, hogy több párbeszédre van szükség Koszovon belül, ugye van a e, nagyon fontos a Mitrovica, Észak-Mitrovica és Pristina közötti párbeszédje, vannak a ketté választott városok konferenciája. Most vagyunk az időközi felülvizsgálaton a koszovói költségvetésre kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatok megfelelő pénzt kapjanak, annak érdekében, hogy a decentralizáció megvalósulhasson. Nem finanszírozok nyelvtanulást, de mindent megteszek annak érdekében, hogy például a középfok oktatásban a tantervek, tanmenetek szerb nyelven rendelkezésre állnak majd a következő tanévtől. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszony, Lunacek asszony nevében is. Szeretném arra garantálni, arra emlékeztetni a kollégákat, hogy 15 órakor Fájtó jelenlétében megrendezzük az interparlamentáris közgyűlés. Köszönöm szépen az átfogó és teljes jelentését. Köszönöm, folytassuk az ötödik napi rendi ponttal. Állásfoglalási javaslat a Koszovó európai integrációja témában. 168 módosító javaslatot nyújtottak be a kollégák. A shadowkkal való tárgyalás után a szerző három kompromisszumos módosítót javasol, ezekről fogunk most beszélni. Illetve hát beszéltünk már erről végül is. Éppen ezért 20 percben megpróbáljuk a dolgot letudni. Én csak asszony. Köszönöm. Az időkorlát miatt valóban csak a kompromisszumos módosítókról szólnék, illetve néhány nagyon fontos egyéb dologról a szavazólista vázlata már elérte önöket. Először is egy elvi dolgot tisztázzunk. Nyilvánvaló, hogy mindkét koszovói téma kapcsán, és ezt a tegnapi vita is megmutatta, van egy alapvető különbség közöttünk. Egyesek azt mondják, hogy legyen, vagy hogy Koszovó független állam, mások pedig azt állítják, hogy nem az és a szavazás során ez egyértelműen meg fog mutatkozni, ez a véleménykülönbség. Itt nem lehetett kompromisszumot kovácsolni a felek között, mert vagy ezt, vagy azt gondolja az egyes képviselő, erről nem lehet egymást úgy tűnik meggyőzni. Tehát ezen a területen nem javaslok kompromisszumot. Ugyanakkor azon kollégek módosító javaslatai kapcsán, akik Koszovó függetlenségét nem ismerik el, mégis csak vannak olyan dolgok, amelyeket be lehet vonni a javaslataik közül a kompromisszumosakba. Például az első kompromisszumos módosító a 92-94-es módosítók összevonásával születne. Kapitán kollega is társai nyújtották be ezeket és ezekben arról van szó, hogy a jogállamisággal kapcsolatos intézkedések kapcsán ugye a koszovói közigazgatás egészen úgy működik, ahogy várjuk, csak több transzparenciát szeretnénk, különösen az észak-koszovói szerbek részvétele tekintetében. És azt követeljük, hogy az egész lakosságot vonják be. Ezeket szerintem össze lehet vonni, ugyanúgy, mint ahogy a a kettes, a 97-es és százvalányos módosító esetében, ahol a civil társadalomról van szó, ennek a hangsúlyozása a célja mindháromnak. A hármas kompromisszumban arra törekedtem, hogy olyan kompromisszumot javasoljak, amelyek amelyel Bréda és Becseszkú kollégák is egyet tudnak érteni. Remélem, hogy most már ezt a szöveget ők is meg tudják szavazni. Pasztelt úr néhány javaslatával kapcsolatban lenne e, javaslat, e, megjegyzésem. Itt a családi erőszakról nyújtott be módosítót. Ebből én külön bekezdést e, csinálnék, nem hagynám az előző végén, hogy elváljon ez a többi aspektustól, amelyet a fejezet megfogalmaz. Remélem, hogy Posselt úrnak ez elfogadható. Svoboda úr a 66-os módosítója a tárgyalásról tárgyalunk még a nemzetközi bíróságra vonatkozó passzus ról meg tudunk egyezni az a benyomáson, de még nem értünk a végére az egyeztetésnek, tehát talán itt is lesz kompromisszum. És vicces dolog, hogy a szavazó listán a 78-as módosító mellett az én nevem áll, pedig nem csak, hogy nem vagyok ennek szerzője, hanem hát ellenzem is azt, hogy furcsa vicc ez. Kérem a szövegezőket, a szerkesztőket, hogy itt nem vegyék ki a nevemet, mert nem csak, hogy nem vagyok a szerzők között, hanem nem támogatom ezt a módosítót. Ez csak egy apró furcsaság, ami meglepett. Akikkel eddig egyeztettem, azokkal meg tudtam egyezni, úgy tűnik, hogy meg lesz az túlnyomó többség, a többség a kompromisszumok mellett, még dolgozunk néhány ponton. Köszönöm azoknak, akik hajlandók voltak megegyezni velem. Köszönöm szépen, Lunácsek asszony. A neve annyira fontos, hogy mindenki ezzel szeretne büszkélkedni, mindenki használná. Most Passzelt úrnak adom meg a szót. Röviden, elnök úr, én is köszönöm Lunácsak asszonynak kiváló munkáját. Nagyon jól tudtunk együttműködni, nagyon jó volt az árnyék előadókkal is az együttműködés a többi frakció részéről. Lunacek asszony világosan kifejtette, hogy a nagyon sok módosítónál két csoportról lehet beszámolni. Az egyik csoport átlagos módosító, a frakciók mellette vagy ellene vannak, trendek szerint. A másik csoport a frakciókon keresztül kasul haladva a státusz kérdéssel foglalkoznak, és azt hiszem, hogy minden frakcióban egyértelmű többség gondolja úgy, hogy a státusz ügyet lezártnak tekinthetjük. Hiszen 22 állam a 27-ből elismerte Koszovó önálló államiságát, és diplomáciai kapcsolatokat vettek fele. Öt tagállam nem tette ezt, és a 22 tagállam, aki megtette, erre szeretnék emlékeztetni, az Európai Parlament felhívására cselekedte ki. Az Európai Parlament az elmúlt öt évben többször háromnegyedes többséggel hívta fel a tagállamok figyelmét arra, hogy ismerjék el Koszovó függetlenségét. Ez volt az Európai Parlament tagjainak háromnegyedének véleménye több parlamenti cirkusban is. Fájtó előadását követően azt gondolom, hogy nagyon is problémás lenne, hogyha ezt a státuszkérdést állandóan napirendre tűznénk. És ezt többségben nem is tesszük meg. De vegyük figyelembe, és szerintem ez nagyon fontos, tiszteljük meg, tiszteljük azon képviselőket is, melyeknek tagállamai vagy anyaállamai nem fogadták el Koszovó függetlenségét, több tagállam a Hágai Bíróság ítéletét kívánja megvárni. Ez az ítélet a jövőről fog szólni, a területi integritás és az önrendelkezési jog közötti viszonyról fog szólni az ítélet, nem pedig a, jöv, a, nem, a múltról. Nem gondolom, hogy a hágai bíróság ítélete az elmúlt évek dolgait visszafordítaná. Koszovó kettéválasztása minden más tagállam kettéválasztásával járna. Koszovó visszacsatala Szerbiához háborúhoz vezetne, ezt mindenki tudja. A szervek sem akarják ezt hogy őszinte szerve beszél az ember, elmondja a szerb, hogy tudja, hogy Koszovó soha többé nem fog Szerbiához tartozni. Hogy is lehetne ezt? Nincsen terv, nincs semmi fajta erre vonatkozó dolog. Ne játszunk ki a játszmákat, hanem egyszerűen őszintén, világosan, tisztán mondjuk azt, tiszteljük azon képviselők véleményét, amely, amely képviselők anyaországai nem fogadták el még Koszovó függetlenségét, hmm, van, aki ezeket a mutasokat elfogadja, van, aki nem, akkor tudja mindenki, hogy ki hol áll, és a mi bizottságunk sem veszít el több időt. Luna csak azt mondja, igazat adok, nincsen kompromisszumos lehetőség ebben a kérdésben. Az ember vagy el, támogatja Koszovó elismerését, vagy nem. Tehát azt hiszem, összpontosítsunk a lényegre, a többi kérdésnél pedig szavazunk, és kész. Bene, per i socialisti, kollega Thaler. E... Köszönöm szépen a szocialisták nevében. Thaler úr következik, aztán pedig Préda kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szerzőnek a munkát. Komoly, jó jelentésről van szó, és a még potenciálisan létrejöhető kompromisszumokat remélem sikerült tető alá hozni. Közülünk néhányan négy, négy oldalas levelet kaptak, és ebben arra kérnek föl minket, hogy nyilatkozzunk, mit fogunk tenni, hogyan fogunk szavazni a koszovói jelentések kapcsán. Szerintem ez a szöveg nagyon fontos, Szerbia számára szempontjából is nagyon fontos. Erről Posselt Túr is beszélt. És a státuszkérdés itt az egyik legfontosabb számunkra is. Mert amíg a státuszkérdés nem oldottuk meg, addig nem lehet más kulturális, vallási, ö, emberi jogi kérdéseket sem megoldani a tulajdon védelmét megoldani, a menekültek visszatéréséről beszélni. Ezek mind összefüggenek az ország, ha az ország státuszáról szóló vitával. Örülök, hogy a Nemzetközi Bíróság végre konkrétan megnyilvánult ebben az ügyben. A koszovói polgárok érdekében, különösen a koszovói szerbek érdekében szempontjából ez fontos. Köszönöm. Bene, Preda. Köszönöm szépen. Préda kolléga, és utána pedig Panzériu. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy el kell mondanunk azt, hogy mindenképpen nagyon sok a módosítás, én is nyújtottam be módosításokat, ez és az én módosításaimnak az lenne a lényege, hogy ne úgy beszéljünk Koszovóról, mint egyfajta tartományról, illetve ne lakosokként beszéljünk, vagy utaljunk a koszovóiakra, hanem állampolgáronként. Ez mindenképpen tiszteletet kell, hogy ébreszen, Kisebbségben vannak sajnos azok az, eh, kisebbségek vannak azok az államok, amelyek nem ismerik el eh, Koszovót, de talán az ő viselkedésüket megváltoztathatja ez. Elnök, köszönöm. Tessék, Pancér úr. Köszönöm. Csatlakoznék azokhoz, akik megköszönték Lunacek asszony munkáját. Jó munka született, bár nem volt egyszerű, ami neki által ismert okokból kifolyólag kompromisszumok és a teljes állásfoglalás könnyen elfogadható. Úgy vélem, hogy az állásfoglalás tervezett tudomásról veszi a realitást, anélkül, hogy a státusszal kapcsolatban túlzott fejtegetésekbe bocsát, bocsátkozna. a koszovói intézmények megerősítésével foglalkozik, illetve a jelenlegi problémák megoldásával. Annak eh, gondolok például az etnikai közösségek integrációjára, a szervezetbűnösségre, a biztonságra, illetve a demokratikus folyamatokra. Mindezt az együttműködés keretében vizsgálja, amely, eh, amelynek a körülményei eltérnek csoportoként. Éppen azért, mert ezeket a kérdéseket össze tudta egyeztetni, azt hiszem kiváló munka született, kérem fogadjuk el. Elnök, nem tudom, hogy Lunácsak asszonynak van-e még kiegészíteni valója, ha nem, akkor lezárnánk ezt a napirendi pontot. Lunácsak asszony nem, köszönöm szépen, ennyi. Elnök, én is köszönetet mondok Lunácsak asszonynak, következik a következő napirendi pont. Egyébként emlékezetükbe idézem, hogy holnap fogunk a koszovói kérdésről szavazni. Hatodik napi rendi pont, állásfoglalásra irányuló indítvány, melynek témája Izland Európai Uniós tagságra irányuló kérelméről második eszmecsere, véleménycsere következik. A mai vita fontos időpontban zajlik, hiszen nem sokára fognak arról dönteni az európai állam és kormányfők, hogy elkezdjék-e a tárgyalási a tárgyalásokat a csatlakozásról Izlanddal. Nagyon fontos, tehát Préda úr véleménye ezzel kapcsolatban. 55 módosítást terjesztettek be az állásfoglalás tervezetre. A jelentéstevő és a frakciók koordinátorai számos kompromisszumos módosítást módosításban egyeztek meg. Arra kérem Préda urat, hogy mutassa be a kompromisszumokat, illetve talán arra is tájékoztathat minket, hogy milyen fejlemények történtek a tanácsban. Kolléga úr, ügyrendi kérdésben akar hozzászedni, vagy szót kér? Szót kér. Jó, akkor most először is Préda úrnak adnám meg a szót, tessék. Euh, Nem. Szépen. Sajnos az elnök úr is közbeszól, nem halljuk az előadót. 55 módosítót nyújtottak be a kollégák, mondja Préda úr, és el kell mondjam önöknek, hogy nagyon meg vagyok elégedve az árnyék előadókkal folytatott munkám miatt, mert sikerült az 55 módosító alapján nyolc kompromisszumos módosítót készítenünk. Ezek a kompromisszumok lényeges kérdéseket emelnek ki jelentésből. Az első kompromisszum az igazságszolgáltatási rendszert illeti, és itt nem fogom megmondani, Préda úr. Kérem, Préda úr, közelebb beszéljen a mikrofonhoz, hogy helyezkedjen hozzá közelebb, mert nem hallják önt a eh, Nos, az első kompromisszum három cikkeit tartalmaz az igazságszolgáltatási rendszerről. Több kérdéssel foglalkozunk itt, amely kapcsolódik az igazságszolgáltatáshoz, a bírák kinevezésével kapcsolatos kérdések vannak itt, aztán az ügyészek kinevezése, az igazságszolgáltatási legfelsőbb bíróság, például a második kompromisszum azzal foglalkozik, amely nagyon is érzékeny probléma, az EFTA felügyeleti hatósága, amely a piac és a versenyképesség kérdésével foglalkozik milyen szerepet játszik Izland a nemzetközi piacon. A hármas kompromisszum egy bilaterális jellegű, az izlandiak a brit és a holland kormánya folytatott tárgyalásait illeti, amely a kölcsön visszafizetéséről szól. És a negyedik kompromisszum arról szól, hogy Izland hogyan alkalmazkodik az európai követelményekhez. Az ötös kompromisszum Izland speciális környezeti, természeti erőforrásaira vonatkozik, és a hatodik kompromisszum pedig közvetlenül illeti az ország tengeri erőforrását és kincseit, és nagyon fontos, hogy konstruktív megközelítés jellemezze az EU-t és az izlandi hatóságokat a tárgyalások során ami a halászatot illeti, a 7.-8. kompromisszumok a közvéleménye kapcsolatosak, a közvitákkal, a csatlakozás kapcsán, és itt maradnék egy picit, itt elidőznék, mert úgy tűnik, hogy az európai kockázatok kommunikálása a közvélemény előtt nagyon fontos. Tehát, hogy tájékoztassuk az izlandi közvéleményt arról, hogy mi vár rájuk a csatlakozás követően. Aztán, és ezzel zárom, négy szobali módosító is van. Az egyik, az egyiket a zöldek nyújtották be, a másikat seke. Ezek én azt mondom, hogy mm, még két szabadi módosító van, amely figyelembe veszi azt a helyzetet, amely múlt héten alakult ki, amikor az Európai Tanács, mint tudják, meghívta Izlandot, hogy kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat. Ezzel zárnám. Szeretném elmondani, hogy őszintén köszönöm a kiváló együttműködést kollégáimnak, Köszönöm, hogy kiválóan tudtunk együttműködni, és kompromisszumos megoldásokat találtunk. Nagyon szépen köszönöm, végtelenül. Benissimo, grazie molt. Köszönöm szépen, mi is köszönjük önnek. Az első hozzászóló nem más, mint Omer Rajten asszony, néppártiak nevében. Köszönöm, elnök úr. Nos, Köszönöm először is Préda kollégának ezt a szöveget. Nagyon jó kompromisszumos javaslatokat fogalmazott meg benne. És a felelősségek megosztásáról van itt benne szó. Jobb, hogyha a tárgyalások előtt leszögezzük, hogy melyek a valós és melyek az irreális elvárások. A tanács következtetéseit is olvastam, és az a benyomásom, hogy Hollandia nem fogja blokkolni a társulási, vagy hát csatlakozási tárgyalásokat, amennyiben a kritériumok megvalósulnak. Van itt a szövegben egy aggodalom, amely szerintem időközben elvesztette jelentőségét. A 3,9 millió euró visszafizetésével kapcsolatos konfliktusról van itt szó. Én erről külön szavaznék, vagy törölném eleve, és azt mondanám, hogy ez egy olyan kérdés, ami nem állhat a csatlakozási tárgyalások útjába. Tehát szerintem ezt egy törölni kéne a szövegből. Mert részben megoldódott a probléma, részben pedig nem tartozik a témához. Tehát vagy töröljük, vagy vegyük ki a kompromisszumból, vagy külön szavazzunk, és külön szavazzunk róla. A kettes kompromisszumot is el tudom fogadni. Itt is világos a megfogalmazás, az elvárások, az Európai Tanács és a Bizottság megfogalmazzák elvárásaikat. Végül pedig a hetes kompromisszumról szólnék. Itt arról van szó, hogy a társadalmi konszenzus megvan-e, illetve hogy a társadalom és a politika azonos nyelven szólnak. Hát ez fontos kérdés, ez valóban komoly kihívás, de ez megint csak Izland saját problémája, illetve hát támogatni lehet őket ebben, de a sikeres csatlakozási tárgyalások szerintem a lakosságot is át fogják hangolni. Köszönöm, Páncéri úr, és aztán Gomes kolléga. Elnézést, túl sok mondanom ma reggel. Elnök, de hát okos dolgokat mond, jó az. David Sassoli árnyék jelentéstevőt helyettesítem, aki arra kért, hogy mondja köszönetet Préda úrnak. A munkát nagyon jól végezte. A szocialisták részéről semmilyen gond nincsen a tervezett eh, A különböző módosítások helyet kaptak a kompromisszumokban, és azon kérdések, amelyek eh, miket eh, érdekeltek, vagy amelyeket fontosnak tartottunk, ezek is bekerültek a jelentésbe, illetve az állásfoglalás tervezetbe. Ezt megköszönjük a jelentéstevőnek. Még két dologról szeretnék beszélni. Egyrészt az, hogy a izlandi hatóságoknak aktív szerepet kell játszani abban, hogy a civil társadalmat és a lakosságot fölkészítsék a tárgyalásokra és a, és a csatlakozásra, illetve, hogy a halászati, közös halászati politikát el kell fogadniuk. Véleményem szerint tehát nagyon pozitív ez, a, ez az állásfoglalás tervezet, és még egyszer Zászlóli úr nevében köszönetet mondok Préda úrnak. Elnök, köszönöm szépen, Gómez kolléga. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok Préda úr kitűnő munkájáért. Azt is szeretném önöknek elmondani. Majd nem tudok egyet érteni Omer Rajten asszonynal. Azt említette, hogy a hármas kompromisszumnak egyet, egyik mondatát törölni kéne, amely arról szól, hogy a holland és a brit kormány közötti kétoldalú megállapodás, melynek tárgya a ö, visszafizetés, tehát a ö, különböző hitelek visszafeszítése, ezt nem kell törölni, szerintem ezt nem kell ö, alapfeltételül megszabni a csatlakozási tárgyalások el, ö, kezdéséhez. Ezt nem tudom elfogadni, ezt nem lehet akadály, tehát Izland csatlakozása nem ettől függ, nem szabad ettől függővé tenni. Nem két jelenlegi tagállam és Izland problémá, közötti problémáról van szó. Ebben a kérdésben mindenkinek van bizonyos felelőssége, nem csak az, nem csak az izlandiak, hanem ez a fajta kaszinó gazdaság, amit mi folytatunk, ez felelős a helyzet kialakulásáért. Ezen kölcsönök vagy hitelek eknek következtében alakultak ki, és sokkal többről van szó, mint a brit, holland, izland háromszögről. Kérem, hogy ez a körülmény ne jelentsen semmiféle akadályt a tárgyalások megkezdése szempontjából. Egyetértek azon kollégákkal, akik azt mondták, hogy a civil társadalom részvétele fontos. Hogyha ez nem következik be, akkor Izland csatlakozása nem lesz sikeres. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Omer Rajten asszony, ha jól látom, akkor válaszolni szeretne az előbb elhangzottakra. Tessék. A következőt szerettem volna elmondani. Végül is ugyanazt, amit Anna. Milyen? And points out that this is an issue which should not constitute an obstacle to... És nyilvánvaló, hogy ez a kérdés nem állhat a csatlakozási tárgyalások útjába. Amikor ezt írom, akkor itt persze nyilván a tárgyalások csatlakozásokat értem ezzel a csatlakozási tárgyalásokra. A csatlakozási tárgyalások mindenképpen elindulnak, és ezért ezt jobb lenne kivenni a szövegből. Ha önök is elolvassák a mondatot, akkor látható, hogy logikus, hogy a hitel visszafizetése a Hollandiának egy regionális kérdés, amit meg lehet külön oldani. Jobb lenne kivenni ezt az egészet a szövegből. Bréda úr mondja meg, hogy mi gondol erről. Szerintem logikus lenne ezt kivenni innen. Ora, a questo punto al collega Tannock la parola e poi al collega Thaler e Madlener infine. Uh, Köszönöm. Én már elmondtam végül is, hogy a frakció támogatja Izland csatlakozását az EU-hoz, és gratulálok Préda úrnak is az elvégzett munkához támogatom a kompromisszumos módosítókat. A kettes végül is az, amelyik a jogi értelmű, és én soha nem fogalmaznék meg ilyet, hogy az EU megsérti az EU irányelvet, megállapodást ha bármilyen ilyen jogsértés lenne, akkor is a, a, a hitel megfizetésével a garancia keretéig ez rendezhető, és ez egy világos, egyértelmű, megoldható kérdés, amit a tárgyalások során meg lehet beszélni. Nem hiszem, hogy ez egy olyan jelentőségű kérdés lenne az Egyesült Királyság és Hollandiával való konfliktusa izlannak, hogy emiatt a csatlakozási tárgyalásokat késleltetni kéne. A pénzügyi szolgáltatásokról szóló fejezetben persze az biztos, hogy a letét garancia irányelvet végre kell hajtani Izlandnak, és akkor már majd olyan megoldásra kell jutni, amely az angol és holland feleknek is megfelel az, hogy most milyen ö, kamatokat ö, vetnek ki a hitelre, és ö, milyen összegekről van szó, ez, ez egy más asztalra tartozik, ez egy részletkérdés. Préde úr jelentése nagyon fontos szerintem, amikor az Agadir barokkói bálnavadászati témáról beszéltünk, akkor elhangzott egy pletyka, kiszivárgott egy pletyka, hogy a kereskedelmi bálnahalászatra vonatkozó moratórium felfüggesztése esetleg szóba kerül, ugye ez Japán kapcsán, Izland kapcsán is felmerül. Izland, illetve Japán a bíróság elé citálták emiatt tavaly. Nem tudom, hogy végül is az EU közös egységes álláspontot képvisele most ebben, ugye tudom, hogy Dánia az Egyesült Királyság fenn akarják tartani a moratóriumot, mi nekünk ez fontos, de lehet, hogy a 27 tagállam közül egyesek majd tartózkodnak ebben a kérdésben. Egy biztos, hogy a Japán miatt a moratóriumot valószínűleg fel fogják függeszteni, ha viszont mégsem történne ez, annak hatása van Izland és EU kapcsolatokra, hiszen ebben a kérdésben meg kell egyezni. A Nemzetközi Bálnahalászati Bizottság további megszorító intézkedéseket akar hozni a következő tíz évben, akkor ennek nem állhat ellent Izland sem. Táler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is hálás vagyok Préda úrnak, a jelentéstevőnek munkája eddig kiváló volt. Úgy gondolom, hogy fontos lenne mi hamarabb elkezdeni Izlandal a csatlakozási tárgyalásokat, hiszen ez új lendületet adhat a bővítési folyamatnak. Az elmúlt években a bővítési folyamat eredménye nem feltétlenül olyan volt, amit szerettünk volna elérni. Aztán Macedóniával kapcsolatban ugye a macedóniai csatlakozási tárgyalásokat nem párhuzamosan folytatják, remélem előbb-utóbb erre is sor kerül. Hármas kompromisszum. Ez a kérdés lehet, hogy sok fejtörést okoz majd a jövőben. Kérem, ne becsüljük ezt alá. Már ebből a rövidke eszmecseréből is kitűnik, hogy ez a kérdés milyen bonyolult, illetve milyen bonyolultá válhat. Például valóban optimisták vagyunk de azért egy B-tervet is ki kéne dolgozni. Néha az ilyen apróságok válnak fő akadályá. Nem most, hanem egy később időpontban akár döntő bíróság felállításán is gondolkodhatnánk. A tárgyalások még nem kezdődtek el, de elképzelhető, hogy nem tudjuk lezárni addig a tárgyalásokat, amíg ezt meg nem oldtuk, oldottuk, a nyugati Balkánon például megoldást jelenthet a döntőbíróság felállításra. Madliner kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy az Európai Unió felvételi kapacitása már megtelt. Egyfajta Európa szkepszis alakul ki most egy csődbe ment országot csatlakoztatni, engedni. Nem tudom, hogy jó ötlete. A holland és brit állampolgárok az áldozatai az izlandi bank katasztrófának. Természetesen ezt a kérdést a csatlakozás előtt kell megoldani. Aztán ez a szörnyűséges vadászati probléma, vagy bálna halászati probléma, ezt is meg kell oldani, ezt ki kell mondani. Izlandnak ezt érthető nyelven kell közvetítenünk, hogy elfogadhatatlan ez a bálnavadászat. Az én pártom abban reménykedik, hogy az izlandi állampolgárok nemmel fognak szavazni a népszavazáskor. Köszönöm szépen. Boszkurt asszony következik. Ehm, Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevőnek azt, hogy a holland agályokat beépítette a kompromisszumos indítványába. E, én is nyújtottam be ehhez módosítót. Nem csak két odali kérdésnek tekinthető ez Izland és Nagy-Britannia, illetve Hollandia között, ez egy európai ügy. Nagyon fontos, hogy szolidárisak legyünk egymással. Nagyon jónak tartom, hogy az EFTA felügyeleti szervének írását expliciten megemlítik ebben a kompromisszumban, és fontos arra utalni, hogy ezen megállapodás értelmében az EGT keretében betartandóak a kötelezettségek. Egy dolgot sajnálok, az én módosítóimban azt kértem, hogy közvetlen kapcsolatot hozzanak létre a csatlakozás és a kötelezettségek teljesítések között. Ezt törölték, ezt fontosnak tartom pedig. Minden csatlakozni kívánó ország számára világosá kell tenni. Izlandnak most, és minden más országnak, hogy ilyen összefüggés van. Minden kötelezettségnek eleget kell tenni, mielőtt még egyáltalán szóba kerülhetne a csatlakozás. Jó lenne, ha valahova ezt be lehetne még építeni kompromisszumban. Kolléga Tárend. Tárend úr következik utolsóként. Köszönöm szépen, elnök úr köszönet a jelentéstevőnek is. Pozitív volt azt látni, hogy milyen kompromisszum kész az előadó, még akkor is, hogyha sokszor ellentmondónak tűntek a módosítások. Megragadnám az alkalmat, és arra ösztönözném a jelentéstevőt, hogy változtasson álláspontját. Ahhoz képest, ahogy az a is szerepel. A 45-ös, 46-os, 47-es módosításra gondolok, mindegyiket a zöldek nyújtották be. Miért is kérem arra a jelentéstevőt, hogy változtasson álláspontját? Azért, mert ezen módosítások az izlandi és az európai parlament közös delegációnak ülésén elhangzott vélemény tükrözik, Kop Kelegen vezetésével történő mindez. Bálna vadászat kérdése. Ez valóban fontos kérdés, ahogy ezt kollégám is említette. Az, ö, szerintem az állásfoglalásban Izlandtól számon, vagy Izlandon számon kérhetjük a számunkra fontos dolgokat, például azt, hogy ö, adjanak fel bálnavadász tevékenységükkel. Még egy dolog. Szeretném azt elérni, hogy a jövőben a sarkvidéki területekre nagyobb figyelem essen, például úgy, hogy Izland legyen része az EU-nak örülnék neki, hogyha a jelentéstevő meg tudná változtatni, tehát az említett kérdésekben a véleményét holnapig még van rá idő. Van még egy módosítás, amely nem zöld párti, hanem saját módosítás, 22-esről van szó. Ez mindenképpen releváns, hiszen hogyha közös politikát akarunk kialakítani, akkor kérem, hogy ne, tá- nem, ne tájékoztassuk félre a tagállamokat, vagy a tagjelölt államokat arról, hogy a tagállamok mit kérnek tőlük számon. Köszönöm szépen. Grazie. A questo punto... Köszönöm szépen. Az, e az Európai Bizottság véleményét fogjuk meghallgatni, Franz Csermek fogja ezt nekünk bemutatni. Uh, thank you very much. Uh, first of all, well, of course... Uh... Szépen. Először is a bizottság részéről üdvözöljük a csatlakozási tárgyalások megnyitását Izlanddal, hiszen ennek köszönhetően lehet a tárgyalások során ezeket a témákat megvitatni. A tárgyalási folyamat során közelebb kerülhetünk az említett területekhez, és eldönthetjük, hogy az izlandi jogszabály jogrendszere összhangban van-e a közösségi vívmányokkal, előkészítettük a tárgyalási keretet, aztán az átvilágítási folyamatot is beindítottuk. Ez lehetővé teszi, hogy részletesen megtekintsük, hogy hol van különbség az izlandi és az EU jogalkotás között, és természetesen az IPA támogatási rendszert is, tehát a csatlakozási rendszert is, támogatási rendszert is kidolgoztuk. Az országjelentésben megtalálják, hogy hol található, milyen helyzetben van Izland. Novemberben kerül majd napvilágra az országjelentés. Aztán, ami a bálnavadászatot illeti, mint önök is tudják, mi úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi bálnavadászat inkompatibilis, összeférhetetlen az EU jogszabályokkal. És az Európai Unió a Nemzetközi Bizottság keretében ellenzi a bálnavadászatot, úgy gondoljuk, hogy Izland bálnavadászati szokásai nem felelnek meg az EU normáknak. Aztán itt van ez a bizonyos letéti garancia, vagy betéti garancia. A tárgyalások során sokkal többet tudunk majd erről. Az átvilágítás ugye az első lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelentéstevőnek van-e egyéb mondandója, ha nincs, akkor lezárnánk ezt a napi rendi pontot. Jelentéstevő. Kérdezem. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak a reakcióit. Én, ha megengedik, A hármas kompromisszum vonatkozó javaslattal kezdeném. Én úgy gondolom, hogy amikor a tárgyalásokat elindították, elindítják, majd törölni lehet ezt a pontot, amely effektíve erre a fejezetre vonatkozik, amely majd a tárgyalások során úgyis átvilágításra kerül, onnantól kezdve, hogy Én úgy gondolom, hogy egyszerűen ez egy... Ez ide, ideiglenes megállapítás, hogy effektíven ezt beépítettük ezt a szövegrészt. A, ha a tanács mm, nem mondaná azt, amit elmondott múlt héten végig, és elmondta, mi ezt akkor írtuk be, amikor még nem tudtuk, hogy a tanács hogy fog dönteni. Én azt gondolom, hogy ezt a mondatot törölni lehetne a hármas kompromisszumból, hiszen ez már úgymond idejét múlt. Ami a bálnákat illeti, e, én üdvözlöm azt a tényt, hogy egy hosszú idő után sikerült összegyűlnünk Agadérban a konferencián. Én szeretném, ha megvárnánk az Agadéri konferencia végét, hogy megtudjuk, hogy milyen álláspontot foglalnak el, és azt gondolom, hogy a plenáris előtt, a júliusi plenáris előtt lesz lehetőségünk arra, hogy megtudjuk, hogy milyen fontos döntés születik majd. Én optimistán látom ezt alapvetően. Én azt gondolom most, hogy a jelentés értelmét miután nem tudjuk a konferencia végkifeletét, nem tudjuk előre bocsájtani az eredményt, én Boszkó asszonynak szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy világosan össze kell kapcsolni a, követeli, a kötelezettségek betöltését és a csatlakozását. Szerintem ez az én jelentésem szellemében született megállapítás, ami azt a megjegyzést értem, amit Tarant úr tett a 22-es módosítóval kapcsolatban, ez az volt az elképzelés mögött, hogy a, a hatos bekezdést egészítsük ki a következőkkel. Szent úr azt mondta, hogy ehhez még tegyük hozzá azt, hogy Én személyesen nem tudom elfogadni azt, hogy egy ilyen kis szöveget még beépítsünk ebbe a módosítóba, a szövegnek ezt a végét, én ezt az álláspontot képviselem, sajnálatos módon nem tudom elfogadni. Nem tudom ezt megváltoztatni, ezt a bekezdést. Ami a többit illeti, a többi módosítót, amelyet Tarandúr említett, eh, a bálna vadászat kapcsán már elmondtam egy pár gondolatot. Tanok úr megjegyzését is eh, nagyon szépen köszönöm minden kollégámnak a megjegyzéseit. Eh, köszönöm szépen. Holnap délelőtt fogunk erről a kérdésről szavazni. Addig nyilvánvalóan egyeztet még a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőkkel is tudnak, meg tudnak egyezni. Következik a hetes napirendi pont az Európai Műholdas Navigációs Programok félidős felülvizsgálata, végre, végrehajtás vizsgálata, jövő kihívásai és finanszírozási kilátások. Kopa asszony ennek a kérdésnek a szakértője és előadója a Védelmi Albizottságban ezt a kérdést már megvitatták. Tíz módosítás érkezett, ebből kettőt visszavontak, és két szóbeli módosítást nyújtott be helyettük Kopasz. Tessék, Kopasz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Véleményt kell nyilvánítanunk az Európai Műholdas Navigációs Programok félidős felülvizsgálatáról, tehát az EGNOS-ról és a Galileóról. Ebben a kérdésben az ITRE a illetékes bizottság. Egy remek úr ennek a kérdésnek egyébként a fő előadója vagy fő jelentéstevője késéssel történt meg a szakbizottság részéről a jelentéstevés meghozatala, úgyhogy július végére tolódott minden, kicsit átrendeződött az ütemterv. Nézzük tehát a biztonság kérdését, illetve hogy ennek milyen hatása van a jelentésre. Nos, szeptemberig semmilyen változásra nincs kilátás, ezért mind, azért arra kértem a titkárságot, hogy folytassa az eddigi folyamatokat. Galileo esetében ugye fontos az Európai Unió biztonsága, illetve fontos lenne az is, hogy az összes többi szereplővel együttműködjünk, amelyek az ö, űrnavigációban részt vesznek. Nagyon fontos az is, hogy a különböző műholdas rendszerek interoperabilisak legyenek. Tehát kompatibilisek legyenek egymással. Az Európai Parlament szerepe is megnövekedett egyébként a Lisszaboni szerződés nyomán ebben a munkában. Szeretném tehát azt kiemelni, hogy a Galileo civil irányítással működő civil rendszer. Persze ne felejtjük el azt, hogy bizonyos szolgálatai, gondolok itt a nyilvánosan ellenőrzött szolgálatokra, tehát ezek lehetővé teszik a kettős felhasználást, de nem csupán civil felhasználást. Jó lenne tehát, hogyha az AFET is véleményt mondani az ITRE-nek. Világos kritériumoknak kell megfelelni. A katonai felhasználásnak, ami ugye nem engedett a Galileo esetében. Ezen körülményeket, vagy kikötéseket mindenképpen fel kell tünteni. És nyilvánvaló az is, hogy mindezeknek a körülményeknek figyelembe kell venni a nemzetközi jogot, az ENSZ alapító okmányát, illetve az Európai Unió külső fellépésére vonatkozó szabályokat. Miután a technikai lehetősége megvan annak, hogy a műholdakat nem katonai módon lőjék fel, definiálni kéne ezeket a technikai kritériumokat, a műholdak működésével kapcsolatban. Tehát pontosítani kell a szabályokat, hogy hogyan tudják a tagállamok például felhasználni a műholdakat. A tagállamoknak el kell mondani saját véleményét, és mindenképpen beszélünk el arról is, hogy ez a program mennyire érzékeny vagy kényes kérdés. Figyeljünk arra is, hogy a Vaszenai Egyezmény listáján pontosan milyen anyagok szerepelnek. Még mindig hatályban van az eddigi jogszabály. Mi azt szeretnénk, hogyha az űrpolitikát pontosítanánk tehát. Azt kell elkerülni, hogy katonai felhasználás uralja el az űrpolitikát. Figyeljünk oda arra is, hogy az űrben milyen olyan tárgyak vannak, amelyek esetleg károsak lehetnek. Egyébként minden kollégának megköszönöm a módosításokat, kiemelném Gomes és Butikoffer kollégákat. Nagyon jó volt az együttműködés, illetve van két szóbeli módosítás is. Kérem, hogy ezeket támogassák majd a holnapi szavazás során. Bütikofer asszony úrnak külön köszönhet, köszönet, hiszen ő világított rá arra, hogy az AFED hatáskörébe pontosan mi tartozik a Galileóval kapcsolatban illetve hogy mit tartozik az ITRE, ITRE hatáskörébe. Nem szeretném húzni a szót, vagy szaporítani a szót, a módosításokkal alapvetően egyetértek, legalábbis azokkal, amelyek egybeesnek az én szóbeli módosításaimmal. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Koppa asszony. A Úgy látom, Lőzing asszony kért szót, tessék. Ja, Frau Lőzing bin ich. Lőzing asszony nyelven. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután tagja vagyok a Védelmi Albizottságnak, én a katonai aspektusokkal szeretnék foglalkozni a megnyilvánulásaimban, és már meg is tettem a bizottság korábbi ülésén, és Kopalszonynak megköszöntem nagy erőfeszítéseit, amelyek a kiegyenlített állásfoglalás kialakítására irányultak. De ott is megjegyeztem, hogy Kappa asszony egyrészt a tisztán civil, polgári jellemzőit emelte ki a Galileónak, és felszólalt a katonai célokra való felhasználás ellen. Másrésztből az európai kül- és biztonságpolitikai küldetések esetében támogatja a Galileo rendszert. Akkor is, hogyha Kopa asszony és Gomes asszony szobori módosítói ezt a katonai kiküldet, ezt a katonai felhasználást csak nemzetközi enszabályok értelmében fogadja el, ez nem változtat azon, hogy van katonai aspektusa a Galileónak a GUE NGL elszántan fellép a Galileo katonai felhasználása ellen, akármilyen nemzetközi szervezet adja rá áldását, ami a kritikai, kritikus infrastruktúrákat illeti, azok védelmét a Galileo segítségével. Kopa ön az e jelen, jelentése elején kiemelte a Galileo civil polgári jellegét, utána pedig mégiscsak rátért az üzlet veszélyeztetett vagy érzékeny infrastruktúrák, vagy kritikus infrastruktúrák védelmére. A kritikus infrastruktúrák védelme nem jelenti azt, hogy nem katonai célokról lenne szó. Az ön által elutasított ö, űrbeli felfegyverkezést szolgálná ez? Tehát, hogyha ön ellentmondásba került. Mint említettem, a QL e frakció számára a katonai alkalmazás totálisan tabu. Danzsan úrhoz intéznék egy kérdést a nyolcas módosítója kapcsán. Sokat gondolkoztam a nyolcas módosítón, egyszerűen nem értem ennek az értelmét, ennek a módosítónak az értelmét. Esetleg valamit mondaná ezzel kapcsolatban? Mi a nyolcas értelme? Hiszen alapvetően az eredeti eh, bekezdés nem sokat változott az ön módosítója által, ha csak nem az ön módosítójának van egy olyan jelentés, amit én nem ismerek. Két konkrét kérdésem lenne. A militarizáció fogalmat miért vette ki az ön módosítójából, és szeretném megjegyezni, hogy a német fordításban az szerepel, hogy az űrpolitikát civil célokért hozták létre, a civil vagy polgári célok Gomes asszony és Koppa asszony szobori módosítójában szerepel, a Donjon úr módosítója angol változatában a békés szó szerepel, nem a polgári. Nem tudom, hogy a civil polgári helyett a békés szó szerepel. Ez most nem arról van szó, hogy szőrszál hasogató lennék, egyszerűen szeretném megérteni. Grazie, kolléga Lőzing. Köszönöm, Lőzing asszony. Jól mondtam most a nevét? E adesso la parola... Angura Angurakusz kolléga a következő. Remélem, hogy az ő nevét most már tényleg jól ejtem. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Lőzing asszony által említett kérdésre szeretnék kitérni. Ha precízen, pontosan kívánunk fogalmazni, ha valóban a Galileót katonai célokra is felkívánjuk használni, néhány módosítóban ez szerepel, nos hát azt hiszem, hogy Galileo jellemzőit meg kell változtatni, hiszen ez a Galileo rendszer alapvetően katonai, amelynek van polgári felhasználása, nem az ellentéte. Nem mondjuk azt, hogy ez egy nem katonai rendszer, egy polgári rendszer, amelynek van esetleg katonai alkalmazhatósága. Nagyon jól tudjuk, hogy ha valami katonai felhasználású, ennek van kihatása, és a második dolog, amit mondani szeretnék, amely meglep, az az a két módosító, a négyes, a négyes módosító, amely beszél a Galileo katonai felhasználásáról, lehetséges katonai bevetéséről, az ENSZ alapokmányának és az EU szerződéseknek eh, megfelelően, hmm, ez azt sugalja, mintha korlátozni szeretnénk a katonai felhasználás negatív kihatásait. Szeretném felírni a figyelmet arra, minden fegyveres erő által történő felhasználása maga után vonja nemzetközi szerződések és az ENSZ alapokmányok hatáját, illetve felhasználását. A fegyveres erők legyen az tengerészek, vagy más ö, alakulatok, nem tudom, hogy van-e olyan katonai felhasználás, ami nem hatna ki az európai szerződésre, a hármas módosítónál. Ez a hármas módosító nem sokat segít rajtunk, azt hiszem. Ami a katonai együttműködését illeti, az Európai Unión belül és kívüli katonai együttműködés úgy tűnik, hogy a Galileo katonai felhasználása révén néhány dolgot be kellene építenünk a katonai együttműködésbe. Ami igazán fontos számomra az az, hogy az embernek az a benyomása, szerintem elfogadhatatlan, hogy az, az űr katonai, is, katonai váltételéről van szó. Nyenszki kolléga következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én üdvözlöm Kopa asszonyt, köszönöm a véleményét, és támogatom az Európai Néppárt tíz módosítót nyújtott be, és két szobeli módosítót, és a két szobali módosítót támogatjuk a négyes pont a kapcsolatban. A négyes pont kiemeli a Galileo fő jellemvonásait, és egy polgári rendszerről van szó, amely kizár más navigációs rendszereket. A néppárt nem zárja ki a katonai felhasználás lehetőségét a Galileo esetében, és támogatjuk a két szobeli módosítót. Az első módosító nem zárja ki a katonai felhasználás lehetőségét. A második módosító arról szól, hogy az Európai Parlament megállapodása színek van, színek van non megállapodás legyen, és a globális navigációs rendszerekhez való hozzáférést lehetővé teszi Európai Uniós katonai műveletek esetében, és garantálni kell a parlament elfolytatott megállapodást. Az ötös módosított is támogatja a pártunk, a hetes pont a kapcsolatban a Galileót, a kül- és biztonságpolitika értelmében vagy érdekében fel kell tudni használni válságkezeléskor például, és a szolidaritási záradék alkalmazása kapcsán is. A Galileo a bizottság, az Európai Védelmi Ügynökség és az Európai űr ügynökség együttműködésének keretében kell a 8-as, 10-es Danzsan féle módosítás. A 8-as arról szól, hogy az Európai Unió űrpolitikája békés polgári felhasználású, és nem szabad hogy az űr felfegyvezéséhez járuljon hozzá. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan európai kapacitás, egy olyan európai ügynökség, amely az európai infrastruktúrákat megóvja, megóvja és ő megőrzi. Bene, una breve risposta de... Köszönöm szépen, Danzsan úr röviden reagálna arra, amit Lőzing asszony mondott. Először mit is mondtak, mi is hangzott el? Mindig oda kell figyelni a nyelvezetre, amit használunk. A Galileót európai biztonságpolitikai célra felhasználni, ez nem militarizáció az európai kül- és biztonság és védelmi politikai küldetések a legtöbb esetben polgári küldetések, polgári missziók, és ez az eszköz szükséges ezen polgári humanitárius műveletekhez. Lehet persze azt is, hogy az amerikaiaknak adjuk ki ezeket a feladatokat az amerikai GPS rendszereknek. Itt a közös kül- és biztonságpolitikáról van szó, nem a militarizációról. Ez egy fontos szematikai megjegyzés, amely a nyolcas módosítót illeti, bevallom, nem igazán értettem a különbséget az értelmezésben nyelvileg, hogy milyen a módosítót, amelyet benyújtottam. A, ez egy felhívás arra, hogy az európai űrpolitika békés célú, ez egy egyszerű figyelemfelkeltő megjegyzés, ha úgy tetszik. Ennyi. Bene, a questo punto. Köszönöm szépen. La signora, a kolléga Gomes. Gomes asszony. Ön is, ön is szeretne valakire reagálni, de már elfelejtettem kire. Vagy mire. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Koppászonynak ezt a kiváló munkát, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy a módosítomat befogadták. Én is egy vagyok azok közül, akik rámutattak arra, hogy a Galileónak katonai használata is lehetséges. Egyetértek Darzsan úrral, hogy ez nem jelenti azt, hogy mi katonai célokra akarnánk használni ezt. Ugye közös biztonság és védelmi politikánk van, és ennek és hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen civil rendszernek is lehetnek katonai aspektusai. de az ENSZ karta érvényes itt is, és minden része ennek a projektnek a nemzetközi joggal összhangban fogalmazódott meg. Egyetértek még Butikova úr javaslatával is, amelyben azt hangsúlyozza, hogy a parlamenti hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy a Galileót katinai célra lehessen használni. Nyilván ez bölcs feltétel, de ne csináljunk úgy, mint hogyha nem tudnánk, hogy nélkülünk is azt fel lehet erre használni. Amikor a Galileo indult, akkor is ott volt mindig titokban ennek a katonai jellege, és folyamatosan felmerült az USA-val való konfliktusunk kapcsán is a dolog katonai jelleg Az utóbbi évek során végre sikerült megoldani, megoldani a projekt finanszírozását, <clears throat> és a viták során eddig is elismertük, hogy nem kizárt a katonai felhasználás, ne legyünk álszentek, amikor a Galileo sikerült megfinanszírozni, akkor ennek ez is feltétele volt. Nazsanul egyetértek, hogy ha naívak vagyunk és azt állítjuk, hogy a Galileót nem lehet katonai célra használni, akkor gyakorlatilag ezzel azt mondjuk ki, hogy a saját katonasságunkat is az amerikai GPS rendszer alá soroljuk továbbra is, és lemondunk mindenféle európai autonómiáról, katonai autonómiáról, már pedig ezt gondolom, hogy nem akarjuk. A globális biztonság szempontjából Európa erről nem mondhat le. Kolléga Lőzing. Lőzing asszony, miről is? Miről is akar beszélni? Bislang Észrevettem, hogy alaposan különböző véleményünk van bizonyos témákról, de a saját kognitív képességeimben eddig nem kellett kép, kételkednem. Ha világosan leszögezzük, hogy kapacitásbővítés történik, amelyek katonai felhasználásúak is lehetnek, akkor ezzel együtt nem lehet azt mondani, hogy ez nem militarizáció, ezt nem lehet eladni a népnek. Hát vagy vállaljuk azt, hogy ez katonai felhasználású, vagy pedig ne engedjük azt. De ezt nem lehet azt mondani, hogy a katonai felhasználás nem kizárás, az nem jelent militarizációt, ez csak játék a szavakkal. És sürgősen le kéne szegeznünk, Danzsan úr, hogy eddig nem szerepelt a civil szó a szövegben, mint ön most szóban használta azt. Az EU-ban sokan ö, ö, az, az lehet a benyomásuk az olvasóknak, hogy ön fegyverrel akar békét teremteni. Márpedig, ha nem emeljük ki a civil szót, akkor továbbra is ez lesz a benyomás. Nem tudom, hogy ön hogy gondolja ezt, de szerintem itt érdemesebb lenne nyíltan, tisztességesen kimondani azt, amit gondolunk. Allora, per concludere. Záró akkordként a bizottság képviselőit hallgatjuk meg, Bráván úr személyében, tehát kérem legyen rövid velős, és utána a kopaszony zárja le a dolgot. Merci, monsieur le président. No, ö... Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyjából meg vagyunk elégedve a jelenlegi szöveggel. Egy megjegyzést tennék eh, a kettes módosítóval, amely négyes pontot illeti. Azt mondjuk, hogy a Galileo alapvetően polgári irányítás alatt álló polgári civil rendszer. Az Európai Unió a közös kül- és biztonság és védelmi politika során felhasználhatja a polgári és katonai missziói során a Galileo rendszert. A Perez nem vetendő el a közös védelmi és biztonságpolitikai küldetéseknél. Tehát a Galileo az ilyen KDBP misszióknál felhasználható, KDPD misszióknál, és ezek a közös műveletek a tanács és a tagállamok döntése során kerültek ö, m, mm, engedélyezésre. Mi úgy gondoljuk, hogy szeretnénk felhívni az önök figyelmét, a bizottság a közeljövőben javaslatot tesz majd közé az Európai Parlament és a tanács felé, hogy hogyan lehet hozzáférni a PERESZ rendszerhez. Ez egy általános keretet fog majd megfogalmazni, hogyan lehet a közös fellépéseknél alkalmazni ezt a rendszert. Mi úgy gondoljuk, hogy a szöveget illetően úgy gondoljuk, az eredeti szöveg a négyes megfelelőbb, mint a módosított. Tehát a négyes bekezdés, az eredeti négyes bekezdést szerintem eredeti formájában meg kellene őrizni. Köszönöm szépen. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Köszönöm szépen, megköszönöm a kollégák észrevételeid a Kopasszony. Agó és kollégáknak nyilván teljesen mértékben eltér a véleménye a miénktől. Szerintem a Galileónak az a feladata, hogy az Európai Unió függetlenségét garantálja. Politikai jellegét meg kell, hogy tartsa. Tehát, hogy az európai missziókat támogatja. A GUE javaslata értelmében azonban az Atalanta, szomáliai misszió, vagy más európai misszió GPS alapú kell, hogy legyen, tehát az amerikai rendszert kéne, hogy használja. De ne legyünk naívak, hogyha önök elfogadják azt, hogy a Galileót támogassa az euró, közös európai missziókat, akkor nem kell az, az amerikai rendszert használni. A dolog tehát egészen világos. Tartjuk magunkat az eredeti álláspontunkhoz. Ötös módosítás Gáler úr tollából. Úgy véltem eredetileg, hogy ezt támogatni tudom, de utána a bizottsággal, az Európai Bizottsággal, illetve más kollégákkal is egyeztettem, és azt szültem le mindenből, hogy ennek csak akkor lenne értelme, hogyha bizonyos kritériumok megvalósulnának. Gondolok például a Galileo katonai használatára. Ilyen szempontból ez a módosítás nem illik a mi megközelítésünkbe, tehát ezt nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, holnap fogunk erről szavazni. Addig kopasszony az illetékes kollégákkal felveszi majd a kapcsolatot, hogy megegyezzen esetleges kompromisszumokban. Következik a nyolcas napi rendi pont. Türkmenisztánnal partnerségi és együttműködési egyezmény. Egy úgynevezett Interim Trade Agreement-et fogadottunk el 2009-ben, ez egy részleges, úgynevezett részleges egyezmény, a kereskedelemre vonatkozik. Az a gond ezzel az egyezménnyel, mert hogy Türkmenisztánnak nagyon rossz az emberi jogi megítélése. Most viszont e, partnerségi és együttműködési egyezményről van szó, ez tehát egy tágabb értelmi egyezménynek, melynek politikai vetülete is vannak. Még egy dolog, az Európai Unió szeretné, szeretne Türkmenisztánnal lehető leghamarabb megegyezni ebben a kérdésben. Eddig az eddigi, vagy a jelenlegi megállapodások az Európai Unió, illetve Közép-Ázsia között leginkább a szovjet időszakra vezethetők vissza. Onnantól származtathatóak, tehát fel kell ezeket vizsgálni. Most pedig szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek, Nikolaj asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ennek továbbá azt is, hogy levonta a következtetést. Én is ezt szerettem volna tenni. És mindezt szakszerűen tette. Ma ugye csak egy első eszmecsere volt az üzbegisztáni helyzetről. Érdekelne engem az ön véleménye. Két héttel ezelőtt alkalmam nyílt ellátogatni ebbe az országba, és saját szememmel győződhettem meg a helyzetről. És be kell, hogy valljam, hogy rossz téves elképzelésem volt erről az országról. Türkmenisztán már nem a a féle Türkmenisztán. Türkmenisztán modernizálódik, az emberi jogok is elkezdtek érvényesülni, és mindezt eh, nagy lépésekkel teszi, ha úgy tetszik, ázsiai stílusban, vagyis villámgyorsan. Ugyanis itt más kulturális alapokon működik a változás. van találkoztam nagykövettünkkel, az ENSZ misszió vezetőjével, az ENSZ külön megbízottjával, az OSZED az EBSZ e képviselőjével is, és egyéb komoly helyi notabilitásokkal is, a parlament elnökével, stb. és valamennyien összefogtak annak érdekében, hogy az Európai Unióval az együttműködés jó legyen. Az emberi jogi kérdésekről is szó volt közöttünk. Egy nemzetközi szervezetnek sem volt az utóbbi két év során megjegyzése a tekintetben, hogy Türkmenisztánban nem érvényesülnének az emberi jogok. Nyilvánvaló, hogy ilyesmi még előfordulhat, de ez például, vagy leginkább főleg amiatt történhet, mert nagyon rossz a rendőrség és az, az igazság végrehajtás felszereltsége, az infrastruktúrája. Tehát ha vannak is emberi jogsértések, eh, nincsenek eh, kirívó súlyos esetek, mint korábban. Nyilzov alatt gyakorlatilag naponta voltak. És eh, az egész társadalom felháborodását kiváltotta a nyezovi rendszer, és már ennek vége. Türkmenisztánban tudják, hogy az egyetlen járható út az a nemzetközi elvek, az emberi jogok tiszteletben tartása. Ezen az úton lehet csak eljutni a demokráciába. 16 nemzetközi ENSZ egyezményt írt alá Türkmenisztán nemrégiben, ide értve a nők jogairól szólót, az emberi jogit általában véve, és egyebeket is. Az Európai Unió is hirtelen aktívá vált Türkmenisztánban, az ottani Európa házon keresztül több projektet finanszíroz most az EU. Vagyis először látjuk, először találkozunk most Türkmenisztánban olyan helyzettel, hogy mintha a lakosság is nyílna az európai értékek az Európai Unió felé. Az Európa ház tevékenység Áskabádban példaértékű, és más szervezetek is megjelentek, emberi jogi szervezetek az országban. Nálunk van nyilván a szakértelem, amelyre a türkméneknek szüksége van. Már is van ott néhány német és angol cég, amely elkezdte működését, és zajlik a polgári és büntető törvénykönyv megalkotása mégpedig európai minták alapján. Elnöki demokrácia az ország berendezkedési rendszere. Az elnök hatalma továbbra is jelentős, de ez az ázsiai országokban megszokott. Az egységpárt mellett most megjelent a mezőgazdasági párt, az agrárpárt, és kezd az ország átalakulni több párti demokráciává. Ami a gazdasági helyzet illeti, említésre méltó, hogy a globális válságról is nagyon érdemben tudtunk tárgyalni, sőt nem volt ismeretlen a helyek előtt a szociális felelősség, a választókkal szembeni felelősség fogalma, az alkotmányos rendszer fogalma sem. Tehát Türkmenisztánban is ö, ismertek ezek a fogalmak, és lehet a saját fogalmainkkal operálni ott. Ez a demokratikus meggyőződése az új hatalomnak ö, kiterjed az úgynevezett szerződésekre is, az áram, a gáz, a vízellátás, szociális aspektusaira is, és havonta 100 liter benzint osztanak ki az tulajdonosoknak is, mindez megint csak a szociális igazságosság jegyében. 25-30 Unica o abordare și o... 250-300 dollár. de evidentă ca înainte. 300 dollár az havi átlagfizetés a polgároknak most lehetőség van több tévécsatornát is fogniuk. A sajtó teljes körű szabadságáról még nem beszélhetünk, az állam ellenőrzi a sajtóorganumokat, és magánsajtó sem létezik, de a BBC már elkezdett egy demokratizálási folyamatot a média területén. Továbbra is fennáll azonban az a probléma, hogy nagyon kevés az egyetem, nagyon kevés a jól képzett ember. A szovjet rendszerre emlékeztető a képzési struktúra, tehát nem nagyon összehasonlítható az ottani képzési rendszer az európaival, de a partnerkapcsolatok kialakításában érdekeltek, illetve ilyeneket már létre is hoztak az ottani egyetemek. Fontos, hogy fenntartsuk a párbeszédet, és nem csak az energiaellátás biztonsága miatt fontos Európának Türkmenisztán, hanem a demokratikus elvek érvényesülése szempontjából általában. Van néhány javaslatom e tekintetben, hogy ezt hogy lehetne továbbvinni. Úgy gondolom, hogy közös megoldásra juthatunk a tekintetben, hogy a jelentésünk megfogalmazásai valamennyi frakció ö, tetszését elnyerjék. Köszönöm, hogy ilyen szintetikusan fogalmazod. Hosszú a hozzászólók listája kérem ne felejtsék el, hogy ez egy első eszmecsere, nincs még munkadokumentumunk, úgyhogy ezt még követi majd egy második eszmecsere is, amikor már rendelkezésre áll ez a munkadokumentum. Ezt ne felejtsék el, amikor véleményüket kifejtik. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy van egy másik érdekes napirendi pontunk, az izraeli delegáció beszámolója. Megvan tehát a hozzászólók listája. Kérem, hogy egy percre korlátozzák magukat, egy percre mondják el véleményünket, ez utána nem tudjuk befejezni, és nem lesz már tolmácsolás. Kill Nielsen és Lőzin kollégák következnek. Mikro. Új, excusez-moi. Köszönöm szépen. Tagja vagyok az Emberi Jogi Albizottságnak, és eh, nem találkoztam a tisztviselőkkel tisztségviselőkkel, magasrangú tisztségviselőkkel, viszont találkoztam civil szervezetekkel a légjobból. És találkoztam nemzetközi civil szervezetekkel, és nem értek egyet Nyikorály asszony eh, javaslataival az emberi jogok kapcsán. Egyáltalán nem tudom támogatni, amit ön mondott. Tehát, hogy ez a rezsim modellszerű lehet az ázsiai hagyományok szempontjából beszél, az ázsiai demokratikus filozófiáról. Tragikusnak tartom, de nem komikusnak, inkább tragikomikus. Ami az emberi jogi helyzetet illeti, a szabadságokat. Katasztrofális a helyzet. Szerintem vissza kellene retérni, csak egy percem van mindenkinek. Egyáltalán nem értek egyet önnel, azt mondjam, és sajnálatos módon, ami az emberi jogi helyzetet illeti Türkmenisztánban, az egyik legelnyomóbb rendszer a világon, egyik legrepresszívabb. Tehát a dokumentumokban lehet, hogy van jó indulat, de a kézzelfogható eredmény nincs. Szerintem erre a kérdésre vissza kell térni, ez túlságosan súlyos, nem lehet azt mondani, hogy azért, mert szeretnénk megállapodást kötni ezzel az országgal, mindenki tudja, a gázról van szó, a nabukkóról van szó, csak ezért nem lehet szemet hunni ezek felett. Köszönöm, elnök. A kolléga Lőz. Köszönöm, hogy ilyen lényegre törő volt, lőzünk az. Csak azt szeretném elmondani, a nevemet nagyon jól mondta, de azt mondta, hogy úr, lőzünk úr. Minden hölgyet először úrnak titulál. Kérem szépen, hogy nők is tagjai ennek a tisztelt háznak. Lehet, hogy ön is ezzel tisztában van. Szeretném esetleg asszonyomként üdvözölni a jelenlévő hölgyeket, kicsit furcsának tartanom. Nézen asszonyhoz ez esetben tudok csatlakozni, az én információim sem arról szólnak, hogy a türkmén emberi jogi helyzet annyira rózsás lenne. Annyival javult volna. Elhangzott az is, hogy még létezik a korrupció, és egy történetet szeretnék világosan elmondani, világosan elhangzott az, nincsen sajtószabadság. Emlékszem, hogy Venezueláról szólt egy parlamenti ülés, és úgy tűnt, hogy a világ a legrosszabb országa, Venezuela, és a sajtószabadságról szóltak. Most pedig ezt nem is kerül elő, ezt furcsának tartom, hogy itt nem ilyen emelik ki a sajtószabadságot. Egyáltalán az EU-nak milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy ezt a megállapodást megkössük. Kinek a hasznára, kinek a malmára hagyjuk a vizet? A következő pont. Az első pont egy kicsit összezavar. Kinek az érdekét szolgálja? Előzetesen sokat beszéltünk a gázszállítmányokról, és arról értesültem, hogy a következő 10-15 évben nem lesznek jelentős tűzmény gázszállítmányok az EU irányába. Ugyanakkor az a helyzet, hogy Kína, Oroszország és Irán Türkmenisztánnal szerződéseket írt alá lehet az ilyen geostratégia aspektusok talán ennek a megállapodásnak az előterében találhatóak. Szeretném még egyszer, mindenki tekintsen a térképre, és fölteszem a kérdést. Türkmenisztán különböző konfliktus sújtott a területekkel szomszédos, ami a partnerségi megállapodást, a tolonc egyezményeket illeti, a menekültek vonatkozott tolonc egyezmények, eh, nem tudom, hogy részét képezik ennek az általános megállapodásnak. Köszönöm. Voglio evitare una noiosa... Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha elkerülnénk egy kellemetlen vitát. Én olaszul képviselőnek, a képviselő címet használtam, hogyha valaki ezt elrontotta, az nem én voltam. Olaszul az honorévole, azaz képviselő szó egy végű, tehát férfi és nő kollégák esetében is használhat, használható, nem tőle bele tehát a hiba. Sziviek kolléga következik. Köszönöm szépen. Mm-hmm. Úgy tűnik, nem működik a dolog, a tolmácsolás, úgyhogy lengyelül fogom folytatni. Köszönöm. Meglepő számomra az nyakúr az, hogy most azt mondja, hogy beszéljünk gyorsan. Én 90 perce várok ennek a vitának az elkezdődésére, kezdetére. Tehát én pontosan itt voltam, türelmesen vártam, az előző vita során senki nem kapott felszólítást arra, hogy fogja rövidebbre magát, úgyhogy a szocialisták sedójaként engedjék meg, hogy elfogadhatatlannak minősítsem azt, hogy most egy percben kelljen összefoglalnom ezt a témát. Ugyanis témánk sokkal bonyolultabb annál, mint sem egy ország, egy Türkmenisztán ö, köre, Valamennyi az EU által kiadott anyagot átnéztem Türkmenisztánnal kapcsolatban, és mindegyikben a közép-ázsia kifejezés szerepel, nagyon ritkán szólunk Türkmenisztánról külön. Felhívom tehát a figyelmet arra, hogy mindaddig nem fogunk egységes hangon szólni, amíg Türkmenisztánban, Kirgisztánban százak halnak meg etnikai konfliktusok során véres, fegyveres összetűzésekben. Tehát első ö, figyelmeztetésem az, hogy erre a témára vissza kell térni, mikor már megszületett a jelentéstervezet, ez sokkal bonyolultabb, annál, mint sem, hogy itt, itt le tudjuk ezt. Türkmenisztán kapcsán várjuk meg a bizottság részletes beszámolóját, illetve a szak hatóságok jelentéseit, ugyanis ugyan valóban vannak drámai változások ebben az országban. Tudjuk mi ebben a bizottságban, hogy miközben nyilván támogatnunk kell minden pozitív fejleményt, soha sem szabad szemet hunynunk afölött, hogy kinek a kezében van a hatalom. Továbbra is egy szovjeti, Szovjetunió típusú hatalom érvényesül, és nem egyes jogsértésekről kell beszélni, hanem hogyha tárgyalunk erről a megállapodásról na, akkor mindenképpen meg kell fogalmaznunk azt is, hogy politikai változásokra van szükség, és ezeket kell támogatnunk. Ha, amikor a jelenlegi hatóságok a pluralizmus szót használják, akkor legyünk tudatában annak, hogy ez nem azt jelenti, mint amit mi értünk a pluralizmus alatt. Ha aláírnak egy ENSZ egyezményt, az jó dolog, több a semminél, de ennek a megvalósulása gyakorlatban még nagyon messze van. És szerintem ezt az egyezményt még nem készítették elő kellőképpen. Nem lehet részletes vita nélkül erről tárgyalni. Jobb lenne még egy fél évet várni ezzel a vitával, míg elkészül közben minden releváns jelentés. Simánszki kolléga kért szót. Közép-Ázsia öt köztársasága, hát mondjuk úgy, mondhatjuk úgy, hogy nem járnak az élen az emberi jogok érvényesítése szempontjából, és hogyha tárgyalni akarunk velük, akkor nagyon világos, egyértelmű feltételeket kell szabnunk, ugyanúgy, ahogy saját csatlakozásra váló tagállamaikkal is eljárunk, gazdasági jelenlétünket függővé kell tenni ezektől a feltételektől. Várhatóan ezen köztársaságok egyike sem fogja egyébként feltételeinket a közeljövőben teljesíteni, ezért az EU-nak nem szabad túlzott, túl optimista módon hozzáállni a kérdéshez, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az orosz jelenlét akkor is dominálni fog, hogyha az EU és a nemzetközi közösség meg is jelenik valamilyen szinten ezekben az országokban és ha most itt a saját időnket azzal vesztegetjük, hogy arról beszélünk, hogy mennyire valósult meg a pluralizmus Türkmenisztánban, akkor csak az időnket vesztegetjük, mert erről szó sincs. Ö, és a gazdasági társadalmi kapcsolatok fejlesztésének még nagyon sok dolog áll az útjában. Illetve az sem biztos, hogy egyáltalán ezeknek a forszírozása jót tesz a saját imidzsünknek mert miközben fontos a szabadkereskedelem is, és néha segítheti a kereskedelem ennyitása az emberi jogok érvényesülését, ugyanakkor ennek a fordítottja is igaz lehet. Nyilvánvaló szükség van optimizmusra, de legyünk először realisták. Prego. Gomes kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is itt munkadokumentum kéne látnunk kéne a szöveget. Most még nem mondhatom el azt, hogy nem értek egyet a kollégánk nagyon pozitív értékelésével. Hogyha valaki ellátogat az országba, lehet, hogy megváltozik a véleménye, de nagyon jól informált források szerint függ, lényegtelen, hogy az energetikai kérdés mennyire fontos, nem hunyhatunk szemet az emberi jogi sértésekkel kapcsolatban. Mindenképpen fejleszteni kell a türkmén demokráciát. Azt sem mondhatom, hogy az egypártrendszer a jó régi ázsiai tradíciót példázza, ez talán a legrosszabb európai tradíciót példázza. Ott van például a portugál Salazar diktatúra, vagy a spanyol Franco diktatúra, vagy a szovjet időkben Kelet-Európa példája. Tehát ilyen esetekben nem beszélhetünk jó ázsiai tradíciókról, hiszen India és más országokban, ázsiai országokban igenis megvalósult a demokrácia nem tudok addig nyilatkozni erről, amíg meg nincs a munkadokumentum. Elnök, köszönöm, Gomes asszony. Nikolaj asszony, kérem, hogy röviden zárja le ezt a kérdést. Am să-i Gomes asszonyra szeretnék reagálni. Igen, a totalitárius rendszerek ellen fel kell lépni. Mindenütt nem azt mondom, hogy ez egy olyan kérdés, amely az egypárti ázsiai típusú rendszerrel függ össze, egyszerűen arról van szó, hogy különböző politikai, történelmi opciók álltak egy-egy ország előtt. Ami az Afganisztánnal való kapcsolatot illeti, igen, Türkmenisztán az afgán helyzeten is javítani tud, egyfajta stabilizáló erőként léphet fel. Kázály kormányát támogatja Türkmenisztán, és tehát tömegesen támogatja Afganisztán stabilitását. Most, hogy pozitív, optimista vagy pessimista opcióról van szó, én azt gondolom, hogy nem lehet feketén-fehéren mindent leírni. És ebben az összefüggésben szeretnék az emberi jogi kérdésekre is kitérni. nagyon jól informált források két afgán börtönben fogvatartott ember esetéről szólnak, jól informált körökről van szó, akik ezt a két foglyot említik, de azt hiszem nagyon sokszor bedöltünk hamis híreszteléseknek ugye ott van a nagykövet az Európa házban, őt kell megkérdezni. Meg kell néznünk, hogy valóban mi történik egy adott országban. Kedves kollégák, reálisan kell ezt a kérdést megnéznünk. Ha mindig azt ítéljük el, ami negatívum, és mindig vannak negatívumok, mindig vannak kritikus pontok, amelyeket fel lehet tárni, fel lehet fedni, egyáltalán nem vagyunk a bűntársai azoknak, akik megsértik ezeket a jogokat. Grazie, la relatrice. Köszönöm szépen. Következik az utolsó napi rendi pont. A közös AFED deve ö, büdzsé szakbizottságok ö, izraeli látogatásáról a beszámoló. Ügyrendi kérdés? Igen. Azt szeretném kérni öntől, elnök úr, hogy ezt a kérdést halasszuk el. Elnök úr, pontosan tudja, hogy a delegáció nagyon nehezen állt össze, nagyon nehezen állt össze a program is. Számos vitás kérdés merült fel, ezt talán elkerülhetjük, vagy elkerülhettük volna, és sajnos ezt ön is részese volt ennek. Meg kell próbálni a dolgokat rendbe rakni. Nem az a, nem az a szándékom, hogy, hogy ezt a kérdést, tehát a nehézségeinket ne szellőztessük, hanem arra gondolok, hogy, az, hogy Izrael és a palesztin hatóság érdekének védelmében mindenképpen jó lenne, hogyha vitára, vitára Albertini elnök úr jelenlétében kerülne sor. Tehát arra kérem önt, hogy holnap hallasz el a vitát, hogy Albertini úr jelenlétében tartsuk ezt meg. Elnök, Vigenyin úr ugyanerről a kérdésről akar valamit mondani? Kérdezem, erről akar beszélni? Ezzel kapcsolatban van véleménye? Tessék, Vigenyin úr! Igen, ügyrendi kérdés. Azzal kapcsolatban, amit Pancéri úr mondott, már csak 10 percünk van. Ez egy nagyon nagy fontosságú látogatás volt, és a látogatás után egyéb fejleményekre került sor. Mindenképpen több időre lenne szükség, részletesebben kell megbeszélni ezt a látogatást és az eseményeket, illetve hogy mindebből milyen következtetéseket lehet levonni. Én is azt mondanám, hogy egy későbbi dátumra vagy időpontra halasszuk ezt el, ma délutára vagy holnapra. Köszönöm. Ön is, Weigl úr? Ön is ezzel kapcsolatban szeretne mondani valamit? Igen. Én is támogatnám ezt a javaslatot. Kár lenne, hogy ha a delegáció látogatását és ezt a kiváló jelentést nem vizsgálnánk meg azon részletességében. Tehát komolyabb vitára van szükség az eseményekről, az, arról, ami a látogatás előtt, a látogatás alatt és után történt. Köszönöm. Még mindig ugyanezzel kapcsolatban? Tessék. Csak szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Tagja, voltak ennek a, tagja voltam ennek a gázai delegációnak. Én azt szeretném, hogyha lenne több időnk. Nem sokan vagyunk itt, nem lesz ma tolmácsunk sem, és nagyon jó lenne, ha a külügybizottság ennek is jelen lenne ezen a megbeszélésen. Vitán. Sempre sullo stesso argomento? Prego. Önnek is ezzel kapcsolatban van mondandója? Nem. Csak hozzátegyem, hogy egyetértek azzal, ami elhangzott, jó lenne, ha itt lenne az elnök, elmondani a véleményét, álláspontját, ez az első dolog. A másik dolog, a praktikus ügyrendi kérdés, hogyha holnap lehetne ezt a vitát lefolytatni, nem ma délután, nagyon jó lenne, szerintem más kollégának is megfelelne. Ezt a javaslatot szerettem volna előterjeszteni. Ezzel kapcsolatban másnak nincs mondani Kérdezi az elnök. Válaszom az. Válaszom két szinten megszívlelendő. Először is. Valóban már nincs elég időnk, módunk arra, hogy ezt megbeszéljük. Egyetlen lehetőséget látok, vagy júliusban, vagy pedig egy rendkívüli ülésen fogjuk ezt megvitatni, hiszen most a mostani ülés sorozatban ez már nem fér ez bele. Erről a döntést a szakbizottság hozza meg. Albertin úr jelenlétével kapcsolatban az az én véleményem, hogy egy küldöttség beszámolóját attól függetlenül kell megtartani, hogy ki elnökli az ülést a beszámoló a szakbizottság tagjai számára készült, lehet részletes, vagy kevésbé részletekbe menő, és független attól, hogy konkrétan milyen személy elnökli a szóba forgó szakbizottságot. Tehát, hogy Albertini úr, jó magam, vagy egy másik alelnök van itt, hát ennek valójában nincs fontossága, de ez nem befolyásolja a tényeket. Mint említettem, a beszámoló lényege, hogy tájékoztassák a többi szakbizottsági tagot. Tehát nem az elnököt kell tájékoztatni. Nem tudom tehát elfogadni Páncéli úr véleményét. Az valóban nehézségekbe ütközne, hogy a kevés rendelkezési idő alatt ezt megbeszéljük, tehát vagy júliusban tudjuk ezt megvitatni, avagy egy rendkívül ülésen. Erről majd együtt döntünk. Kreisdörfler úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is aki voltam ennek a delegációnak, és el kell mondjam, hogy vannak rendkívül ülések minden lehetséges témában. Észrel ugye az, előtt, az utóbbi incidensei miatt, a német fejlesztési politikai miniszter nem utazhatott a gázai övezetbe, tehát mindez a közülemény elé került. Három bizottságból állt a delegáció. Ez nem egy kis delegáció volt, hanem magasrangú képviselők vettek részt benne. Szerintem nagyon fontos megfelelő időt szentelni ennek a vitának. És ha Albertini úr fizikailag nem is tud jelen lenni, ő tagja a bizottságnak, és azt kell mondjam, hogy levele és nyilatkozatai nem igazán segítettek a helyzeten, és azt gondolom, hogy a vitánál, a vitából ő is tanulhatna. Én úgy érzem, németként, akiknek azt vetik a szemünkre, egy kézen meg lehet számolni, hogy hányan lesznek Izrael pártiak. Én általában szeretnék vitát kérni ez a témához, tehát ilyesmivel vádol minket, tehát németként emelek szót ilyesmik ellen. Tehát eh, jó lenne, hogyha a többi bizottságból is meghívnánk képviselőket, hiszen így lehetne egy teljes képet kapni erről. Most 10 perc az nagyon kevés. Ez nem fogja segíteni sem az izraeleket, sem a palesztinokat, és ennek a tiszteltháznak a méltóságához sem való, és millegráciát. <laughs> Köszönöm szépen. Páncél úr még egyszer szót kért. Ez az előzetes vita már így is kimeríti a rendelkezésre álló időt. Páncéri úr, eljárási gondom van. Itt legyen Albertini, ne legyen itt Albertini úr. Hát ezt ő eldönti, hogy eljön-e, de véleményem szerint az egészen normális, hogyha a szakbizottság tagjai úgy döntenek, vagy azt kérik, hogy a saját elnökük, tehát a szakbizottság elnöke, elnököljön a beszámoló alatt. Ami pedig az időbeosztást illeti, én úgy gondolom, hogy vagy jövő héten az afetülés alatt össze lehetne hívni egy ülést ezzel kapcsolatban, megbeszélhetjük a beszámolót. Nem tudom, hogy ez milyen gondba, gondot vet fel ezzel kapcsolatban valaki másnak van észrevétele, kérdezi az elnök. Weigl úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy Albertini úr jelenlétével kapcsolatos javaslat nem szabad kizárni, de nem ez a legfontosabb, hogy jelen van-e vagy sem. A kérdés az, hogy a jelentést méltón tudjuk-e megvitatni a többi bizottsági képviselővel együtt. Erről van szó. Arról, hogy ebben a bizottságban prioritást kell élvezen ez a téma, és nevetséges lenne, hogy egy ilyen fontos témáról az ülés végén beszélnénk, ahol már valaki más ülése siet, és szeretném hogy ezt a vitát egy másik megfelelő időpontban, alkalmas időpontban tartsuk le. Nem szabad, hogy azzal blamáljuk magunkat, hogy igenis vitatott döntést hozunk, vagy kétséges döntést, és azt hiszem, még döntés sem hoztunk, mielőtt elutazott a delegáció. Már ez is blamáltuk magunkat, tehát legyünk már komolyak. Allora, sotto un profilo pratico... Il... Nézzük gyakorlatilag szempontokat. Az időnk lejárt, tehát ma már a beszámolóra nem került sor délelőtt. Demokratikus megfontolásokat figyelembe vévén, ugye független a szakbizottság, képes arra, hogy döntéseket hozzon. Mindenkit arra kérek, hogy szavazzon arról, hogy, vagy foglaljon állást arról, hogy mikor fogjuk, er, mikor fogjuk ezt a kérdést megvitatni. Páncéri úrral nem értek egyet, független vélem, az ülés mindenképpen érvényes, attól függetlenül, hogy ki elnököl, Albertini vagy nem Albertini úr. Ez lényegtelen. Mindegy, nem tudok egyet érteni Páncéri úrral. A szakbizottság szuverén. Az a kérdésem, hogy ki támogatja azt, hogy egy későbbi időpontban hallgassuk meg ezt a beszámolót. Kérem, meg emeljék fel a kezüket. Formalitásról van szó, de azért emeljék fel. Ellene kitartózkodik. Az időpontot később megbeszéljük, ez vagy július lesz, vagy pedig egy rendkívüli ülés, amelynek majd megpróbáljuk megtalálni valahogyan az időpontját. Erről van itt szó. Non ce, lo, non ce la vogliamo privare di questa... Nem kívánjuk megfosztani önöket, én beszámolom meghallgatásról. Vigenyin úr, elnök úr, azt kérem, hogy a szerdai kibővített bűrőülésen vitassuk ezt meg, és ott kitalálhatjuk, hogy mikor kerítünk sort a beszámoló meghallgatásra. Elnök, igen, akkor a kibővített bűvésen fogunk erről dönteni. Megköszönöm a javaslatot. Elnök, megköszönöm tehát a